Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Hölgyeim és uraim, mindenkit szeretnék üdvözölni. Ez a vakáció utáni első ülésünk. Látom, hogy a kollégák kipihenték magukat. Remélem, hogy föltankoltak nyáron. Néhányan úgy tűnik, hogy még úton vannak, vagy még nyaralnak, de gondolom jönnek de úgy gondolom, hogy el kellene kezdenünk, használjuk ki az időt. Azért, hogy letudhassuk a napirendet. Van-e megjegyzés a napirendel kapcsolatban? Az igen, Rubik kolléga, van egy megjegyzés a napirendel kapcsolatban? Hát, kezdődjön már jól az ősz. Azt akartam megkérdezni, hogy jövő héten csütörtökön csak egy félnapos ülésünk van. Oda a szavazást is tervezünk? Mert általában mindig a második napon szoktunk szavazni. Jó lenne, hogyha ezt a napi rendre fölvehetnénk. Elnök, jó, majd ezt tisztázzuk. Mm, van néhány eredmény ezzel kapcsolatban, de még nem tudjuk pontosan. Akkor a az elnök bejelentéseit illetően, csak egy kér, kérésem lenne, hogy lerövidítsük az eljárást. 2012-re megbeszéltük a, az ütemtervet a koordinátorokkal, utána azt be is adtuk, csak hogy van ez az úgynevezett Policy Department a parlamentben, átnézték, és jól összekavarták a napi rendünket. Ez pedig azt jelenti, hogy elég gyakran, nem egyszer, gyakran hétfő keddi napirendünket, amit oda terveztünk, szerra csütörtökre tették azzal a kedves kis utalással, hogy csütörtök délután is lehet dolgozni. Hát ez ugyan normálisnak hangzik, de hát azért tudjuk, hogy mit jelent. Úgyhogy a kérésem a következő lenne. A titkárságot bízok meg, hogy megint beszéljen ezzel a szakbizottsággal, hogy legalább egyszer vagy kétszer változtassák vissza az időpontokat, mert mi jó javaslatokat tettünk, és szerintem nem túl megfontolt a döntésük. Azért próbáljuk már meg, hogy néhány időpontot visszatetessünk hétfőre és kedre. Jó, nem akarok erről részletesebben beszélni, de azért a csütörtök délután, hát hogy mondjam, nem túl könnyű időpont. És amúgy is, ha kevesen lennének itt, akkor nem sok értelme van a csütörtök délutának. Nem látok ellenvetést, úgyhogy akkor kezdhetjük is a munkát. Hármas pont. Hármas napi rendi pont. Chris Fontaine, a Berek elnöke, aki bemutatja majd a berek tevékenységeit, aztán megadjuk a bizottságnak a szót, vesz a teravának, Üdvözlöm itt. Ő a roamingról fog beszélni, és aztán megint visszadjuk az ott Fontaine úrnak, és aztán vitát is folytatunk, hogyha egyet értenek. Sok időnk van ugyan elméletileg, de jó lenne, hogyha összefogottá tennénk ezt a napi rendet. Úgyhogy akkor Fontaine úr, a Berek elnökének előadása, Fontaine úr, elnézést, Berek úrnak hívtam, nem kell a rögtön az intézménye nevét, tehát üdvözlöm, és köszönjük, hogy eljöttek ide, úgyhogy öné a szó. Köszönöm szépen. Itre úr! Good morning, ladies and gentlemen, and, uh, thank you. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Köszönöm ezt a kedves bemutatást a Berek nevében és a magam nevében is. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szabályzók elnökeiként gyakori kapcsolatot ápoljunk a parlamenttel, csak úgy, mint a bizottsággal, és a tanácssal is remélem még sok ilyen találkozónk lesz. Először is az éves jelentésről hagy számoljak be. Ez a 2010-es éves jelentés. Mi egy nagyon fiatal szervezet vagyunk, és még fejlődik a munkánk. Később pedig majd a roaming irányelv felülvizsgálatáról a véleményünket is beterjesztem. Tegnap a weben is közzétettük a véleményünket. Az elmúlt másfél évben mi történt? A 2010-es éves jelentésben, amelyet idén májusban hagytak jóvá, tavaly a bereket az ír kollégám John Dalty vezette, és tavaly fektettük le a berek alapjait, és most finom hangoltuk az idei évben. Tavaly a keretet próbáltuk kialakítani, azt a keretet, amelyet a Berek elődje épített fel. A Berek munkája három vonalon folyik. Harmonizáció, új kihívások és a szabályzói jogkeret. Ez, ebből állt a munkánk. Ezen a három területen először a harmonizáció. A két legfontosabb kérdés 2010-ben a nemzetközi roaming volt, majd erről még beszámolok, hogy tavaly és idén milyen munkát végeztünk, illetve az úgynevezett NGA, a következő, az új generációs hozzáférések. a szolgáltatóknak a munkáját minősítettük, illetve arról is véleményt alkottunk, hogy hogyan lehetne kiterjeszteni a jogi keretet. Ez lesz a későbbi hozzászólásom alapja, amiben beszámolok arról, hogy a piacon strukturális problémák merülnek fel. Ha viszont a strukturális változtatásokat nem hagyjuk végre, akkor hmm, nem tudjuk csökkenteni az árakat. 2010-ben nagyon sok fontos lépést értünk el. Először is kiadtunk egy jelentést, amely a jelenlegi termékpiacot, a termékek eljutatását a fogyasztókhoz méri fel. Aztán a számlázási módszerekről, adtunk egy tanulmányt, illetve az NGA-król egy ajánlást. Az új generációs applikációkra egy ajánlást készítettünk az Európai Bizottságnak. Ami az új kihívásokat illeti. A konvergencia és a hálózat semlegesség még mindig prioritást élveznek. Ami a konvergenciát illeti, az önellátást támogatjuk a széles sávú hozzáférésben, erről egy piaci elemzést készítettünk, illetve a ajánlatcsomagokról is kiadtunk egy tanulmányt. 2010. júniusában az univerzális szolgáltatások keretében egy felmérést készítettünk, megvizsgáltuk a nemzeti stratégiákat, és a szélessávú hozzáférésnek a lehetőségeit. Ez még a berek munkájának mindig egyik kulcskérdése. A hálózat semlegességet illetően egyre nagyobb a vita. Az Európai Bizottság konzultált velünk, és mi annak a véleményünknek adtunk hangot, hogy igen, kevés problémás esetet látunk Európában, és a legtöbbet meg is oldották még hivatalos fórumbeavatkozása nélkül. Nagyon sok új fejlemény van, például az én országomon, a holland parlamentben is. Utána a jogi keretek. A fő feladatunk tavaly és idén is a rigai berek hivatalnak a felállítása. Egyre fejlesztjük az alkalmazottak számát, növeljük, <clears throat> és most jelenleg nyolcan dolgoznak Rigában a hetes cikk kiírásainak megfelelően. És nem sokára autonóm tevékenységet is folytathatnak. Körülbelül október közepére várható a hivatalos megnyitó, aki ellátogat oda, azt szívesen látjuk Rigában. Mivel a Berek hivatal létrejött, új eljárásokat vezetünk be, A legfontosabb a hetes cikk és a hetes A cikk eljárása. Ezek keretében a bereknek ki kell értékelnie az egyéni szolgáltatóknak az ezzel kapcsolatos döntéseit. Nagyon komolyan vesszük ezt a munkát, és Remélem, hogy professzionális szolgáltatást tudunk nyújtani. Pontosan még a keret bevezetése előtt figyelmeztetőket küldtünk ki, de még várhatóak, és folyamatosan figyelemmel követjük a hetes cikkel kapcsolatos eljárásokat. 2011 a munka programunk itt is a harmonizációt, az új feladatokat és az új keretet foglalja magában. Csak néhány dolgot emelnék ki. Először is a roaminggal kapcsolatban folytatni kell a munkát. A nemzetközi piacon mind kiskereskedelem, mind nagykereskedelemben figyelemmel követjük a fejleményeket. Tavaly kiadtunk egy elemzést, és ezzel kapcsolatban véleményt nyilvánítottunk a roamingra vonatkozó szabályról. Másodszorban a hálózat semlegesség, transzparencia, a szolgáltatás minősége és a diszkrimináció. Ezek lesznek a prioritásaink. Októberben lesz egy nyílt konzultációnk, különösen a transzparenciát illetően. Decemberben pedig a szolgáltatás minőségéről és a diszkriminációról adunk ki tanulmányt. Ezen kívül a sávú hozzáférés és az új generációs hálózatok is fontos témák számunkra megvizsgáljuk a kormányok által alkalmazott eszközöket és a piaci szereplők széles sávú használatát. Most egy közös álláspontot ö, bocsátunk ki a szabályzó tevékenységről, arról, hogy hogy lehet hozzátérni, hozzáférni majd az új generációs hálózatokhoz. És mind a két témában konzultációt is fogunk folytatni. 2011-ben egy dolog azért megváltozott. A jogorvoslatokat megpróbáljuk egységesebbé tenni. A közös álláspontokat elemeztük, különösen a nagypani nem csomagként ajánlott hozzáférést illetően. Felül kell vizsgálni a közös álláspontot, és reméljük, hogy ez a harmonizációhoz vezet majd. Cruz asszony azt mondta, nem arról van szó, hogy egy egységes megoldást találjunk mindenki számára, hanem csak azt mondjuk, hogy 27 külön megoldás nem elfogadható. A perek elnökeként szerintem ez a legfontosabb eleme a munkáknak. Ezen kívül az érintettekkel folytatott kapcsolatok. Már említettem a konzultációs eljárásokat. Ezek rendszeresen folynak és nagyon értékesek. Ide meghívjuk a piaci szereplőket, a fogyasztói szervezeteket, és minden érintettet. Elnökként első kézben próbálok információkat szerezni, szemináriumokra, konferenciákra utazom. Az etno, az ekta meghívásaira mindig elmegyek, és nagyon nagy az érdeklődés munkánk iránt. Végül, hölgyeim és uraim, a rövid bemutatom végén, a bereken belül új tervet készítünk a következő évre. Kb. 5 évenként próbálunk tervezni. A Riga Régi Hivatalt jövő hónapban nyitjuk meg és nagyon örülök, hogy most ezek a fejlemények folynak. Végül, hölgyeim és uraim, a pereknek vannak ugyan tapasztalt tagjai, de azért, mint szervezet, nagyon fiatalok vagyunk még. 2010-ben még az ERG, az elődünk munkáját folytattuk, és Gracias, presidente. Uh, bueno. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is eh, Fontaine úrnak megköszönöm, hogy eljött, és megköszönöm a végzett munkát a roaminggal kapcsolatban. Eh, nagyon hasznos volt az az anyag is, amelyet megküldött nekünk. Ez jó volt a munkánkhoz. Hát nyilvánvaló, hogy ezt részletesebben fogjuk tanulmányozni, eh, de mivel itt van Fontaine úr személyesen is, néhány kérdést tennék fel neki. Uram, ön azt mondta, hogy Berek, ugye a Berek intézménye nem túl régre nyúlik vissza. Na most felmerül a kérdés, hogy hogyan működik ez a szervezet. Ön beszélt a Berek eredetéről, származásáról. Emlékszem még a múltban folytatott megbeszélésekről. A Berekkel kapcsolatban az egyik alapkérdés mindig az volt, hogy nézzük meg, hogy mennyiben közösségi testület, de ugyanakkor ugye bizonyos mértékben függetlennek is kell lennie. A kérdésem tehát az ön véleménye szerint a berek teljes mértékben megfelel a korábbi óhajainknak, mármint a függetlenséggel kapcsolatban illetve a berek hogyan illeszkedik az Európai Bizottság, a, a parlament és a tanács igényeihez. A szervezet belső tevékenységével, különösen a ügyviteli szabályozással kapcsolatban azt mondta, hogy ön elégedett, hogy ez egy jó szervezet. Nem tudom, vannak-e azonban e, észrevételei a lehetséges jobbításokkal kapcsolatban. E, utolsó kérdésem pedig. E, úgy gondolja esetleg, hogy a berek hatékony eszköz arra, hogy csökkentse a, a szakadékot a különféle európai szabályozók közötti e, szakadékot. E, említette az egységes piacot, ez is egy nagyon fontos gondolat. Középtávon el tudja képzelni, hogy kialakul egy valóságos egységes piac? Tojasszony. Köszönöm szépen. A magam nevében is megköszönném Fontein úrnak, amit elmondott. Előző kollégámhoz csatlakozom, hogy a berek mennyire tudja csökkenteni a különféle nemzeti szabályozó hatóságok közötti szakadékokat, különösen és konkrétan azt szeretném megkérdezni. Talán erre nem jut elég időnk, de a 7-es, illetve a 7A cikk rendelkezései önök szerint hatékonyak vagy sem? Vajon nem csupán szépen hangzó szavak-e ezek, meg kellene vizsgálnunk a társ szervezetek hozzáállását is. Eh, vannak nemzeti eh, eh, szervezetek, illetve nem független szervezetek, amelyeket politikai megfontolások alapján irányítanak. Ugye ezekre vannak nagyon is precedens értékű példák. Úgyhogy szerintem szükség volna arra, hogy pozitív értelemben egyensúly szülessen, képes-e erre a berek. Elég erős európai hatóság lesz -e ez. A tapasztalatára volna kíváncsi. Paul Rubik úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék az áttöréshez. A az új generációs hálózatokra vonatkozik a kérdésem. Mi a helyzet a hálózat semlegességgel? A jelenlegi rendszer és az új rendszer között van-e különbség ebből a szempontból? Hiszen ennek megfelelően kell alakítanunk a normákat. Ezen kívül a határon átnyúló szabályozásnak mindenképpen fejlődnie kell ahhoz, hogy ezeket a hálózatokat a gyakorlatban is lehessen használni. Köszönöm. Lamberts kolléga. Thank Herr Vorsitzender. Uh, I'm going to speak English, Mr. Fontaine. Uh... Német, angolul fogok felszólalni. Először is csatlakoznék a holland kollega kérdéséhez a hálózat semlegességével kapcsolatban. Ugye egyrészt amit mondott, az szabályozói közbelépés nélkül is megvalósítható. Tudjuk, hogy vannak tagállamok, amelyek már intézkedéseket terveznek e téren. Nem tudom, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést. A szavai, ugye, ugye azt mondta, hogy nagyon sikkes szóval harmonizációra van szükség. Latoya asszony mondta, hogy a bereknek fentről lefelé nincs elég végrehajtási hatásköre. Ugyanakkor ön a harmonizáció szót mondta, e, és ez egy erős szó, európai szinten nem nagyon szoktuk ezt mondani. Most kérdés. E, e, az által elmondottaknak érzem az erejét azonban az igazgatóság mennyire van egy hangon, mennyire ért ezzel egyet. A nemzeti szabályozók vajon alulról felfelé történő kezdeményezésként szeretnék ezt végrehajtani, illetve ön, ha jól értem, akkor inkább valahol a dolgok elején egy ilyen vezető szerepre pozícionálná saját magát. Erre szeretnék egy kicsit bővebben felvilágosítást kapni. Számosan vagyunk itt a teremben, akik támogatjuk a harmonizált piacot. A telekommunikáció, mint tudjuk, nem ismer határokat. Végül is, amit elmondott, a zenefüleinknek de szeretném biztosan tudni, hogy ez egy közös vélemény, nem csak az ön személyes véleménye. A kollégin Herzog. Herzog asszony. Én is üdvözölni szeretném a Berec elnökét. Nagyon jó dolog, hogy a testület felállítása után ilyen gyorsan itt van. És nekem egyetlen egy eh, eh, általános kérdésem van. Eh, nevezetesen azt szeretném megkérdezni, hogy az Európai Unió piacát tekintve mennyire egységes? Vannak-e olyan esetleg haladó térségek, vagy nagyon elmaradott térségek, akiknek valami speciális lépése van szükség, vagy valami speciális ajánlásra van szükség, vagy e tekintetben nem oszlik meg annyira Európa, mint sok más kérdésben. Egy kicsit, ha ezt kifejteni, ezt megköszönöm. Végül, Tikau asszony. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu uh, să mulțumesc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a tájékoztatásért, amit kaptunk. Elnézést szeretnék azért kérni, hogy későn érkeztem, nem fogom megismételni azt, amit a kollégák már elmondtak. A hálózat semlegességet illetően nagyon fontos, hogy ezt szolgáltassuk a fogyasztóknak, de ugyanakkor az is, hogy a százszerzalékos lefedettséget is biztosítsuk a széles sávú hozzáférés esetében. Ezen kívül, hogy szóljak néhány szót a roamingról, bár hogyha jól értettem, a végén visszatérünk erre. Az ezzel kapcsolatos szabályzást azért valósítottuk meg, mert a piac magától nem működött jól így aztán 2009-ben ezzel kapcsolatosan szabályozást vezettünk be. Utána azonban a bizottság egy közleményt és egy javaslatot tett közzé. Nevezetesen azt illetően, hogy ez szöveges üzenetek ára és az adatforgalom ára hogyan alakul a jövőben. Az ő céljuk az lenne, hogy az árakat annak megfelelően alakítsák, hogy az egyes nemzeti hálózatokban mi az átlagár. Hát akkor nem lehet itt egységes belső piacról beszélni, hiszen egységes belső piacon a roaming árak nem lehetnek magasabbak, mint a nemzeti árak. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Akkor még Fontainónak megadnám a szót, hogy válaszolhasson. Thank you. uh, Madame de Castillo, for your kind uh, word of... Köszönöm szépen, Castillo asszony, köszönöm az üdvözlő szavakat. Nem tudom, hogy uh, udvarias dolog lenne, hogyha hollandul válaszolnék, hát megpróbálhatom, de nem hiszem, hogy megértenék, úgyhogy angolul folytatnám, hogyha megbocsátanak ezért. Említette, hogy mi a helyzet a holland parlamenttel. Ez nyilván politikai jellegű kérdés, és mi a bereknél nem politikusok vagyunk. Azt mondtuk, hogy kicsit korainak tartanánk azt, hogy az egyes jogalkotó szerveknél döntenénk, mikor még folyik a kutatás, hiszen a kutatás alapján azt tapasztaltuk, hogy az átláthatóság, a hálózat semlegesség szempontjából nagyon fontos mert az embereknek tudniuk kell, hogy mit vásárolnak, mit kapnak érte. Ez az egyik olyan elv, amit egyszerűen nem szabad szabályozni, ha csak nincs rá szükség mindenféleképpen. Tehát ilyen intézkedéseket még kicsit túl korainak tartanánk. De nyilván én is egy kicsit még haboznék bármit is ilyen jelleggel javasolni nálunk. Olyasmit még nem tapasztaltunk Európában, ami ezt kívánná. A bereknél még egyszer elmondom, politikamentes megoldást találunk, és szeretnénk műszaki jellegű megoldásokat találni. Nyilván az internetnek mindenkinek hozzáférhetőséget kellene biztosítani, ez joga mindenkinek. Ebből nyilván ki kellene maradni a politikusoknak. Ugyanakkor azonban Európán belül egységes megközelítésre van szükség. Hát ezt megint csak a jogalkotóknak kell megalkotniuk. Nem az irányt szeretnénk megszabni, a következmények alapján járnánk inkább el. Nyilván az Egyesült Államokban ö, folyt erről vita, Európában kevésbé volt intenzív, ö, és talán nem voltak olyan aktuális kérdések, olyan problémák, mint amik ö, ö, más ö, területeken. Ennél azt mondja. A perek függetlenségéről beszélt. Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés. Ön is tudja, 27-en vagyunk, de nyilván vannak megfigyelők is a bereknél, a testületünknél, és egyértelmű, nyilván a kollégák is, a parlament is tudja, hogy hosszú vita folyt arról, hogy a hetes cikkel kapcsolatban a szabályozók, vagy a bizottság, vagy valamilyen központi szervől kellene, hogy nagyobb hatalmat kapjon. És tudjuk, hogy vannak szkeptikusok. Hadd mondjam el önöknek, hogy az ölések során igenis tudatában vagyunk ennek. És nyilván be kell bizonyítanunk azt, hogy nagyon jó szakemberek vagyunk, de ugyanakkor függetlenek is a politikusokkal és mindenkivel szemben, de saját kereteinken belül nyilván komolyan kritizáljuk a munkánkat, és hogyha szükség van rá, módosítjuk is. A kollégáim is, és én is nagyon jól tudjuk, hogy az emberek kritikusan szemlélik a tevékenységünket, a hetes cikk értelmében végrehajtott munkánk eredményét, és nyilván ez többször is felvetődött már, hiszen nagyon sok kérdés, ami itt megfogalmazódott, ugyanarról a témáról szólt. Hiszen most vizsgáljuk felül a hetes cikke eh, kapcsolatos eljárást, és eh, nyilván eh, ez mindannyiunkra vonatkozik. Meg vagyok győződve arról, hogy én magam is, és a kollégáim is tudatában vannak annak, hogy erre szükség van. Most ami a változtatásokat illeti, a teszt gyakorlatilag arról szól, hogy a kétharmados többség, amivel rendelkezünk most, de ez már belső eljárásra vonatkozik, mert erre van szükség kétharmados többségre, hogy véleményt ö, tudjunk megfogalmazni. Ez pedig eléggé magas többség. Ö, valami olyasmire kell koncentrálnunk a kétharmados többséggel, ami nagyon fontos a kollégák számára itt a testületen belül. Ez lesz a tesztje, a próbája ennek az egésznek, mert ugye most várjuk az első visszajelzéseket, és ha csak nincsenek további kérdések, nyilván el kell mondanom azt, hogy ellentmondásos eredmények is születnek, úgyhogy a továbbiakban tovább kell vizsgálódnunk, és hát igen, kritikusan kell majd véleményt alkotnunk. Ami a kétharmadot illeti, vigyázzunk el arra én, hogy blokkoljanak bármiféle döntést. Tehát nagyon profi módon kell eljárnunk. De a kollégáim nagyon jól tudják, hogyha nem mutatják fel az eredményt, amit elvárnak tőlük, akkor kemény kritika érinti majd, éri majd őket. Ezt nagyon jól tudjuk. És tényleg ennek a próbája majd az lesz, hogy mi lesz a hetes cikkel, és hogy a kétharmados többség vajon ö, majd ö, akadálya lehet-e annak, hogy kritikus álláspontot alakítsunk ki. De megint csak el kell mondanom, hogy kicsit korai még ezt így megítélni. A belső piacról is kérdeztek, hogy mi a véleményem erről. Ahogy rövid bevezetőmben elmondtam, nem az a célunk, hogy mindenkire ráhúzható megoldást akarjunk itt kreálni, hiszen óriási különbségek vannak az Európai Unión belül. Úgyhogy nem hiszem, hogy ugyanolyan módszereket kellene itt mindenféle körülményre kitalálni. A körülmények persze változhatnak. Ott van például a saját hazám esete, ahol kábelek vannak mindenütt, kettős infrastruktúrákkal, de más országokban más lehet a helyzet. Úgyhogy nyilván meg kell vizsgálnunk a helyi adottságokat. Azt hiszem, hogy uh, itt az egyik hölgy is kérdezett a panelból uh, a hetes cikk hatékonyságáról, illetve arról, hogy uh, hát a politikusok hogyan fognak erről majd beszélni. Hát Madurel asszonynak is ezt mondtam, be kell bizonyítanunk, bár eddig még nem sikerült, de ez a cél, mert nagyon sokat beszéltünk erről, hogy mit is várnak el tőlünk. Tudom, hogy a berek túl sokáig nem fog ö, létezni, hogyha csak a szánkat járatjuk. Úgyhogy a negyedik kérdése válaszolnék itt. Megint csak azt szeretném elmondani, hogy nyilván az emberek tudják, hogy mik a gyenge pontjaink, de azt is, hogy milyen kihívások állnak előttünk. És biztos vagyok abba is, hogy tudják nagyon jól, hogy egyértelmű álláspontokat kell kialakítanunk a végén, és döntenünk kell a hetes cikkkel kapcsolatos munkát illetve. Rubikor, attól tartok, hogy teljesen világos választ nem tudok önnek adni, mert a perek elvileg nem szabványügyi hivatal, piac szabályozó szerv vagyunk. Erről már beszéltünk az ülés előtt is, a technikai jellegű kérdésekről, a biztonsági kérdésekről. Lehet, hogy majd a jövőben valamennyire ebbe az irányba is elmozdul, de most pillanatnyilag még az a célunk, hogy működjön a piac. Úgyhogy azt hiszem, hogy most erre világos kérdést nem tudok adni. Ambert úr. A H-val kezdődő szót általában szoktam használni, a harmonizációra gondolok itt, de nyilván ez nem azt jelenti, hogy ugyanazt akarunk bevezetni az egész Európai Unió területére, intelligensen kell döntenünk, hogy mit, hol. A bereg tényleg profi testület, nem politikai jellegű, úgyhogy egyértelműen a szerepe, hogy eldöntse, hogy mégis milyen irányba haladjunk. Mert gyakorta inkább gazdasági jellegű kérdésekről van szó, mint politikaiakról. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a bereg, az utódom is, és a kollégáim is tudnak majd olyan kérdésekre is választ amelyeket egyelőre még nem tett föl sem a parlament, sem a bizottság azzal kapcsolatban, hogy hogyan tovább. Mert ugye nagyon kicsi a különbség a politikusok és a profi világ között. Én úgy gondolom, hogy az lenne a jó, hogyha azt a tanácsot adhatnám önöknek, hogy néha azért egy picit lépjünk át ezen a határon. Hercogasszony, arra kérdezett, hogy az európai piac egységes-e, avagy sem a ö, telekom területén. A válasz az, hogy ö, hát még mindig nagyon messze vagyunk politikai és műszaki szempontból is az egységes piactól. Nagyon sok az akadály, úgyhogy a pereknek vannak még kihívásai. Majd később visszatérek még az egyik ilyen kihívásra a roaming területén. Végezetül Tikau asszony említette, hogy a hálózat semlegesség rendkívül fontos. Én is említettem, hogy nagyon fontos az, hogy egy kicsit távol tartsuk magunkat itt a forró fejű politikai vitáktól, A roamingra később fogunk visszatérni. A bizottsági vélemény és a mi véleményünk megvitatása során a későbbiekben ma délelőtt. És hogyha az a kérdés, hogy mi a helyzet a költségekkel, Krúz asszony digitális agendájának egy egyik fontos része ez, és mi is teljes mértékben támogatjuk mindezt a programot. Hát köszönöm szépen, azt hiszem minden vála- kérdésre sikerült válaszolnom. Köszönöm szépen. Lezártuk ezt az alapvitát, és akkor beszélünk arról a pontról, amit már néhány kolléga említett, nevezetesen a Roaming 3 Terava asszony a bizottságtól. Terava úr a roaming javaslatról fog beszámolni. Az én javaslatom az lenne, hogy Terava úr először is bemutatná, hogy hogy néz ki a javaslat, és utána a berek megint lehetőséget kap, hogy hozzászóljon, és aztán megint vitát folytatunk. Üdvözöljük, Terava úr, öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Jó reggelt mindenkinek. Akkor bekapcsolom a prezentációt. Úgy gondolom, hogy, hogy nagyon is a időszerű pillanat ez, hogy részletesebben beszéljünk arról, hogy milyen javaslatunk van a roaming szabályozással kapcsolatban. A berek, amint hallottuk, tegnap fogadták el az állásfoglalásokat. Ennek alapján jó dialógus alakulhat ki az ő, illetve a mi javaslatunkkal kapcsolatban, hogy milyen háttérből indul ez, illetve mire számíthatunk a roaming piacon hogyha a bizottsági javaslatot a beterjesztett formában el tudjuk fogadni. A szándékom a prezentációval kapcsolatban az, hogy elmagyarázzam, hogy valójában egy hatásvizsgálatra építettük a javaslatunkat, de még mielőtt belevágnék, azért úgy gondolom fontos, hogy egy picit áttekintsük a roaming piacot, illetve ennek a jelenlegi helyzetét. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen versenypiaci fejleményeket látunk. Nos, így néz ki a roaming piac, és ne felejtsük el, gyakorlatilag a piacnak az értéke közel van az 5 milliárd euróhoz, és az EU roaming az az összes mobil bevételeknek körülbelül a 4 százalékát teszi ki. Utána nézzük meg, hogy a jövedelmek hogyan oszlanak meg a szolgálatok között. A hangi szolgáltatások 71 százalékot tesznek ki, de az adatforgalom, ami hát cirka picivel 20% alatt van, ez rohamosan fejlődik és ez itt a fő üzenet. <clears throat> Eh, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az adatforgalom, az adatok fogyasztása egyre fontosabb szerepet kap a roaming területén is. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan fejlődnek etéren a piacok. A jelenlegi eh, jogszabály az 544 per 2009-es számot viseli, ez 2012. június 30-án lejár. Ennek alapján elkezdtünk nyilvános konzultációkat szervezni tavaly, illetve az év, idei év első részében. Ennek a konzultációnak alapján egy hatásvizsgálat született, majd kialakítottuk a jelentésünket, kidolgoztuk a jelentésünket, és ennek alapján ö, született meg az új javaslatunk idén, július 6-án. Mi a roaming piac jelenlegi helyzete? Hogyha megnézzük a rendelkezést, mert azt, azt látjuk, hogy az árlimitekkel kapcsolatban elég jól betartották a vonatkozó szabályozást. Az árszínvonal lejjebb jött, de továbbra is a felső limit küszöbérték táján halmozódnak a díjszabások. A verseny igazából még nem elég hatékony, és továbbra is vannak strukturális problémák a roaming piacban. Ahogy Fontaine úr említette, e, e, valóban ő is említette a strukturális problémákat. A jelenlegi szabályozás e, igen, hozott némi előnyt a fogyasztóknak, azonban a problémát ezzel nem tudtuk megoldani, és ez az alapja a jelenlegi javaslatoknak Nézzünk egy picit a roaming eh, piaci eh, árszinteket. Ebből a grafikonból látják, hogy a különféle szolgáltatók eh, a roaming szolgáltatások árszínvonalát nagyon közel tartják a felső plafonhoz és nem az alacsonyabb, úgynevezett nagy kerárakat alkalmazzák jelenleg nincs igazán verseny, úgyhogy az operátoroknak nincs ösztönző erő, amely elmozdíthatna az árszintet. Utána nézzük meg az adatforgalom díjszínvonalát. Látjuk, hogy a két első a kisker vagy a lakossági forgalmat jelzi, a negyedéves grafikonokban az utolsó ö, ö, grafikon az a nagyker ö, árat mutatja. Látják, hogy a, a lakossági és a, a nagyker ár színvonalak között elég ö, markáns a különbség. Általánosságban ö, a fogyasztó ö, egy eurót fizet az adat mennyiség után ez a kerbnél már 50 cent alatti árszínvonalra süllyed. A hatásvizsgálatunkban jelentős mértékben támaszkodtunk a berek által összegyűjtött és elemzett adatokra. Ez nagyon-nagyon értékes input volt. Megnéztük, hogy a roaming szolgáltatások ára mennyibe kerül. Megnéztük a roaming hívások perc díjait, illetve az SMS-t, valamint az adatforgalom árszínvonalát. Ez itt megabit adat meg a bitre volt vetítve. Ez viszonylag alacsony ahhoz képest, hogy a piacon milyen árakkal találkozunk. A, a nagy ker ár az körülbelül 5, illetve 8 eurocent között mozog, illetve a, a nagyker plusz lakossági az 5,6 és 8,5 között mozog. Ennek alapján egyértelmű, hogy intézkedésekre van szükség, valamiféle szabályozásra van szükség. Nézzük meg, hogy a versenynek melyek a fő akadályai. Itt három fő kategóriát különböztethetünk meg. Van a stratégiai akadályok területe. Itt a, a roamingot csomagban kellene adni a háztartási szolgáltatásokkal. A hatásvizsgálat alapján elég pontosan eh, meg tudtuk határozni a roaming eh, piacnak a hiányosságait. Különféle oka van a piaci kudarcoknak eh, a nagyker, illetve a lakossági piacok közötti különbség. Gyakorlatilag a a fogyasztók nem, nem nagyon figyelik ezeket a kérdéseket, ugyancsak fontos, hogy nincs átláthatóság, hiszen az összehasonlítás az egy nagyon időigényes dolog lenne. Van egy hosszú lista a különféle kapcsolódó szolgáltatásokról, a csomagszolgáltatásokról. Aztán a nagyker szinten, az operátorok szintjén vannak virtuális hálózati üzemeltetők. Itt igazából a piaci nyomás okoz problémákat. A, a virtuális operátorok nem tudnak közvetlenül kapcsolódni, vagy felvenni a kapcsolatot a mobil hálózat üzemeltetőkkel, végezetül pedig a helyzetet még súlyosbítja, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak tulajdonképpen nincsen pótszere vagy olyan, amelyel ki lehetne ezeket váltani. Van a wifi kapcsolat és egyéb alternatívák, de igazából ezek nem kiváltják a szolgáltatásokat, hanem kiegészítik a roaming szolgáltatást a roaming nagyon könnyen használható, nagyon gyakorlatias alkalmazás, az alternatívák mindig azt jelentik, hogy a fogyasztónak valamiféle plusz tevékenységet kell végeznie, valami többletet kell csinálnia a kapcsolat létrejöttéhez. Tehát ennek alapján kidolgoztuk a javaslatunkat, úgy gondoljuk, hogy ez segíteni a piaci versenyt. Azt javasoljuk, hogy terjesszük ki tíz évvel a hatályt, illetve az időtartamot a roaming rendelettel kapcsolatban különösen azért, mert strukturális intézkedéseket vezetünk be. Ez fontos a piaci szereplők szempontjából a befektetés biztonságát e, támogatná meg ez a fajta hozzáállás. Ez egy hibrid hozzáállás, hibrid megközelítés. A strukturális elemek fontos szerepet töltenek be ebben itt a, a fogyasztók jobban tudnak válogatni a roaming szolgáltatások között a másik részen pedig gondoskodnunk arról, hogy helyükön maradjanak az árlimitek addig, amíg a struktúrális megoldások hatékonyá válnak. Aztán, hogyha egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk a strukturális intézkedéseket, amelyeket javaslunk, itt úgy gondoljuk, hogy itt stimulálni tudjuk a keresleti és kínálati oldalt egyaránt. A, a kínálat oldalán a javaslatunk alapján könnyebben tudnának alternatív operátorok belépni a roaming piacra, ugyanakkor azonban az operátorokat köteleznénk arra, hogy más alternatív hálózatüzemeltetők is hozzáférhessenek a, a hálózati kapcsolatokhoz. Szeretnénk ezt szabályozott nagyker árszinten vagy árakkal biztosítani az alternatív üzemeltetők, tehát így könnyebben tudnának kínálni versenyképes szolgálatokat. A keresleti oldalon szeretnénk növelni az átláthatóságot, a fogyasztóknak lehetővé akarnák nánk tenni, hogy alternatív roaming szolgáltatót választhassanak, így ö, ugye hasznukra válhatnának az alacsonyabb árak, amennyiben a hazai szolgáltatókkal elégedettek, akkor ezt meg lehet tartani továbbra is. amint korábban említett. Fő célunk, hogy a fogyasztók biztonságát, illetve védelmét garantálni tudjuk, egyfajta védőhálóra van szükség. Nyilvánvaló, hogy a strukturális intézkedéseket csak egy bizonyos időn belül tudjuk végrehajtani. A fogyasztóvédelem azonban egyértelműen kiemelt célunk azt javasoljuk, hogy a felső árlimitek maradjanak meg 2016-ig. Addigra úgy számoljuk, hogy a strukturális intézkedések elkezdenek hatni. Ez jobb roaming szolgáltatásokat tesz majd lehetővé olcsóbb árszínvonalon. Azonban, hogyha ez nem következne be, akkor egyúttal azt javasoljuk, hogy 2015-ben eh, végezzünk egy teljes felülvizsgálatot, megnézzük, hogy hova jutottunk, eh, hogy áll, hova, hogy fejlődött a piac, milyen eh, üzleti volumenek alakultak ki. Amennyiben netán az derül neki, hogy túl optimisták voltunk, akkor ennek alapján átgondolhatjuk a dolgokat hallottuk a kritikákat is. Én úgy gondolom, hogy majd Fontén úr ezekre kitér a reakciójában. A 2015-ös felülvizsgálat állítólag talán túl hamar lenne. A kérdés továbbra is vitatárgya, másrészt azonban szeretném hangsúlyozni, hogy amennyiben a javasolt strukturális intézkedések egy hiteles és versenyképes pályát jelölnek ki, akkor ez tulajdonképpen folytatja a korábbi fejlesztési irányvonalakat. Hogyha ez valóban így van, akkor 2015-ig már látnivalóak lesznek a piaci változások, tehát ennek alapján nem lenne túl korai a kérdés felülvizsgálata. az adatokkal kapcsolatban, az adat roaminggal kapcsolatban korábban említette, és a grafikonokon is láttuk, látjuk, hogy indokolatlanul magas a különbség a, a nagy ker, illetve a végfelhasználói árak között. A jelenlegi átlagár megabitenként egy euró felett van, azt javasoljuk tehát, hogy az árlimiteket Eh, az adatroamingra is terjesszük ki, mind addig, amíg a strukturális megoldások hatékonyá válnak. Eh, itt úgy, úgy szeretnénk, hogy 2014-ig eh, fokozatosan le lehetne csökkenteni körülbelül fél euró centre, illetve fél euróra a roaming díjakat adat roaming esetén. A hatékony a társvizsgálatnál különféle alternatívákat mérlegeltünk. A időkeretek, a szociális jólét, ilyen szempontok voltak az, a vizsgálatunk alapjai illetve vizsgáltuk a gazdasági hatásokat, valamint a bevezetés, a végrehajtás költségeit, aztán ennek alapján készítettünk egy átfogó ö, ö, értékelést. Amint korábban ö, mondtam, volt egy, egy nagyon hosszú listánk, hogy milyen alternatíváink vannak, hogy esetleg teljes mértékben fenntartsuk azt, ami most van, aztán eh, hogy eh, korrigáljuk, azaz eh, csökkentsük az árlimiteket, megvizsgáltuk a strukturális intézkedéseket, hogy szétbontsuk a, lakossági szolgáltatásokat. Három alternatíva maradt meg a hosszú-hosszú listából, ezek azok, amelyeket látnak különféle opciókat, alternatívákat vizsgáltunk, minősítettünk. Az első alternatíva, ami megmaradt, az, hogy tartsuk a helyükön a jelenlegi árlimiteket, a felső küszöböket, adva van egy bázis szemlélet, és ezek a, ezek a limitek ehhez viszonyítandók, ehhez viszonyítva értendők. A második alternatíva hogy korrigáljuk az árlimiteket, azaz vigyük lejjebb a felső plafont. Itt elég kemény kézzel kellene az árszabályozást végrehajtani. Itt a, az árrés az nagyon közelíti a becsült költséget végezetül pedig strukturális intézkedések, amelynek alapján eh, védeni tudjuk eh, az ár limiteket. A minőségi eh, felmérés alapján a szétbontás, az unbundling a legígéretesebb és ennek révén egyéb üzemeltetők is beléphetnek a roaming piacra. Amennyiben korrigáljuk az árlimiteket, akkor egyértelmű, hogy a fogyasztók az alacsonyabb árakból profitálnak, ez a hasznukra lesz. Ennek azonban csak átmeneti hatása lesz, ez nem javítja a versenyt, és nem változtatja meg a piac struktúráját, tehát kérdéses, hogy ez vajon eh, eh, megfelelne a legutóbbi Európai Bírósági Határozatnak, amely azt mondja, hogy eh, a roaming szabályozás jogilag korrekt, azonban az árszabályozás az egy átmenetinek tekinthető. A harmadik alternatíva a strukturális intézkedések, plusz védjük a az árlimiteket. Ez valószínűleg fenntartható és kompetitív megoldást jelentene. Strukturális intézkedések. Itt kettőt javaslunk. Először is, hogy a nagyker megállapodások legyenek engedékenyebbek, engedjük be a piacra az alternatív szolgáltatókat, külföldieket, vagy viszont eladói megállapodások szülessenek. Úgy gondoljuk, hogy ezzel segítenénk a páneurópai roaming üzemeltetők megszületését. A szétbontás, az unbundling, miért van erre szükség? Ezek kritikusan fontos részét képezik az átfogó megoldásnak. A nagyker hozzáférés igazából nagyon megnehezíteni önmagában a, a piacra való belépést. Ez egyébként lehetővé tenni, hogy a fogyasztók alternatív üzemeltetőt válasszanak, csak roaming szolgáltatásokra. Fokoznunk kell a fogyasztói figyelmet, illetve növelnünk kell az átláthatóságot. A fogyasztók nem nagyon szoktak árakat összehasonlítani. Sokkal egyszerűbb nekik, hogyha minden esetben ugyanazt az üzemeltetőt alkalmazzák. Egyre növekszik a kereslet az adatról, még illetve az adatszolgáltatásokkal kapcsolatban. Ez viszonylag elég magas szinten van már most is. A növekedés szintje pedig meghaladja a hangi, illetve SMS szolgáltatások szintjét. A fogyasztók tehát egyre érzékenyebben figyelik a roaming díjakat az adatforgalom kapcsán is, és amennyiben az operátorok közötti váltást megkönnyítjük, akkor valószínűleg élni fognak az alternatív roaming szolgáltatások lehetőségével. És ahogy korábban is mondtam, a megoldás legyen fogyasztóbarát, felhasználóbarát. A javaslat alapján lenne egy alternatív EU szintű roaming szolgáltatás, ugyanazzal a telefonszámmal működne a dolog, ugyanaz a SIM-kártya, ugyanaz a terminál működne. és lehetővé kell tenni, hogy bármelyik pillanatban lehessen operátort váltani azt szeretném még hangsúlyozni, hogy ez a tervezett technikailag semleges, a végrehajtás módját tekintve e, lehetséges, hogy egy ilyen kettős IMS-i megoldás legyen, vagy valami hasonló. Mindenképpen e, valódi versenyt kell támogatnunk a roaming piacon a, az átmenet során védenünk kell a felső limiteket. De ezt csak egyfajta biztonsági hálóként tekintjük egyelőre. És itt hangsúlyoznom kell, hogy fontos a védő háló. A lakossági limitek egyfajta süllyedő pályára kell, hogy álljanak, amelyek egyre kevesebbek lesznek idő elteltével. A gazdasági hatásvizsgálat módszertana a szociális jólétre gyakorolt hatást vizsgáltuk, megpróbáltuk meghatározni, hogy a különféle szabályozási alternatívák milyen hatást fejtenek majd ki a lakosságra. Ezt összevetettük az ágazat teljes forgalmával, és hogyha így vizsgáljuk meg a korább említett opciókat, akkor úgy látjuk, hogy az ár limitálás. Tehát itt a költségekhez közelítjük a kiszámlázott díjakat, az a lakossági jólét szempontjából a legjobb lenne, de hát ez nem egy végleges megoldás. A harmadik alternatíva az árlimitáláshoz képest ez nem annyira jól teljesít. Azonban eh, ne felejtsük el, hogy itt a becsléseknek az alapja a, a, az árlimitnek a védelme. Tehát gyakorlatilag <clears throat> ezzel szeretnénk eh, a lakosság jólétére gyakorolt hatást fokozni. A szétbontás, az unbundling végrehajtási költségeinek a becsléséről szeretnék itt szólni van egy technikai megoldás, amelyet megnevezünk a javaslatban. Ugye vannak más megoldások is, azonban biztosítanunk kell, hogy a megoldások a fogyasztó és a piaci verseny szempontjából előnyökkel járnak. A, a szakma becslése szerint a gyakorlati végrehajtás költségei az ipar szintjén 300 millió eur, euró körül vannak. Ez egyébként kevesebb, mint az éves roaming bevételek 10%-a és 0,2%-a a teljes éves bevételeknek. Ezek egyszer felmerülő költségelemeket jelentenek. Amennyiben fenntartható piaci versenyt akarunk, akkor egy hosszabb időhorizontra kell tekintenünk. A, az előnyök, a hasznok egy hosszabb távon jelentkeznek. Mi azonban úgy, úgy gondoljuk, hogy a roaming piacon érdemes és kifizetődő a, a javasolt változásokat végrehajtani. Végezetül pedig a az átfogó felmérésünk alapján azt mondjuk, hogy a strukturális intézkedések lehetővé teszik a roaming szolgáltatások fokozott piaci versenyét, ugyanakkor védik a, egy bizonyos időtartamon belül az ár limiteket. Több lehetőséget adnak a mobil felhasználóknak. Ezeknek a révén egyébként a fogyasztók jóléte fokozható. Itt szeretnék elbúcsúzni egy viszonylag hosszú prezentáció végén. Látjuk, hogy a roaming piac nem igazán működik. A 2007 óta bevezetett felső plafon bevezetése előnyöket hozott a fogyasztóknak, azonban nem sikerült átalakítani a roaming piacot. Ennél fogva tehát olyan eh, megoldással kell előhozakodnunk, amely valódi változásokhoz vezet. És ezzel búcsúzom, köszönöm a figyelmét, elnök úr. Köszönjük szépen ezt az igen részletes ismertetőt, és Fontaine úr, megadnám a szót annak, hogy a javaslattal kapcsolatban ismertesse az állásfoglalását. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést kérek el kellett mondanom az elnök úrnak, hogy 11.30 előtt el kell mennem, de Mr. Jim Niblet itt van velem, aki minden egyes részletes kérdésre tud válaszolni, mielőtt tovább lépnénk. Hát régen folyik ez a vita, és nyilván nem zárult még le. Úgyhogy először is alapvetően hadd folytassam ott, ahol a bevezetőmben abba hagytam, nevezetesen, hogy teljes mértékben elhivatottak vagyunk, és támogatni kívánjuk az európai intézményeket. Egyértelmű, hogy a bizottság, de a parlament és a tanács is az elkövetkezendő időszakokban tárgyalásokat folytat majd. Nos, tegnap mi történt? Tavaly decemberben ö, a roaming szabályozás jövőjéről szóló ö, anyagunkat nyilvánosságra hoztuk. A februári válaszban a bizottsági konzultációra válaszoltunk, most pedig technikai jellegű elemzést készítettünk a bizottsági javaslatról. Nagyon reméljük, hogy ez tisztázza azokat a kérdéseket, amelyek az elkövetkezendő tárgyalások során majd meg kell vitatni. Ez a weben is megtalálható, tegnap került a honlapunkra. Nos, Engedjék meg, hogy néhány kulcsfontosságú kérdést vessek fel a javaslatból. A mobilpiac jövőjéről is szeretnénk majd tárgyalni. 2022-ig nagyon hosszú időszakról van szó, rendkívül dinamikus piacon. Szeretném elmondani azt is, hogy mi az elképzelésünk az elkövetkezendő évekről. Röviden szeretném elemezni a bizottsági anyagot, és el szeretném mondani, hogy mi az, amiben egyetértünk, és mi az, amiben nem. Nyilván egyetértünk a bizottsági célokkal, hogy legyenek alacsonyabbak az árak, hogy átlátható legyen a helyzet, és fenntartható verseny alakulhasson ki. Tehát egyértelmű, a céljaink azonosak. Az elmúlt év sor, évek során, az elmúlt öt év során a roamingra vonatkozó szabályozás bizonyos előnyöket jelentett a fogyasztók számára, hiszen csökkentek az árak, és nyilván a számlák sok hatását meg tudtuk előzni. Na most, ami a költségeket illeti, ezek is csökkentek. Az egyik dolog, amit említettünk, az az, hogy viszont a költségek, illetve az árak között még mindig nagyon nagy a különbség. Úgy érezzük, hogy szükség van még egy ideig a szabályozásra, és akárcsak a bizottság, mi is úgy gondoljuk, hogy a piaci erők önmagukban nem, siker, nem tudnak megfelelő, elfogadható árakat kialakítani az elkövetkezendő időszakban. Úgy gondoljuk, hogy mind a kiskereskedelmi, mind a nagykereskedelmi árakat egy darabig szabályozni kell, főleg azért, hogy a kettő közötti különbség megfelelő legyen az, időszak, az elkövetkezendő időszakra. Egyetértünk a bizottsággal, hogy a limitációknak megfelelőeknek kell lenniük, a költség és a megfelelő belső mobil piaci árak között. A roaming árakkal kapcsolatban az a célja a bizottságnak, hogy a roaming terén 2015-ig közelítsenek egymáshoz, illetve egymással találkozzanak. Középtávon a, gyakorlatilag a nagykereskedelmi árak csökkentése nagyon fontos, azért, hogy a szolgáltatók egységes tarifákat alakíthassanak ki. Aztán ami a hang, az üzenet, illetve az adatátviteli szolgáltatásokat illeti, ezeknek is közelíteniük kell a hazai árakhoz. Nagyon fontos az adat roaming kérdése. Itt is új limiteket szeretnénk a kiskereskedelmi árak terén kialakítani, hiszen a közelmúltban már megjelentek olyan termékek, amelyek vonzóbbak a piacon. Azért ezek minden területen még nem találhatók meg az Európai Unióban, és vannak olyan területek, ahol sajnos jogosulatlanul magasak az árak. Sajnos még mindig vannak olyan fogyasztók, akik túl sokat fizetnek az adatroamingért. Itt limitekre van szükség. Persze azért úgy kell eljárnunk, hogy a versenyt se zárjuk ki, hiszen nagyon fontos a verseny is. Érdemes hangsúlyozni azt, hogy a limitek azért azokat a fogyasztókat nem nagyon tudják bíztatni, akik nem olyan túl sokat használják ezeket a szolgáltatásokat. És főleg gondolok itt az intelligens telefonok használóira hiszen olyan drágák ezek a szolgáltatások, hogy külföldön szinte nem is érdemes használni őket. Ugyanakkor, ha továbbra is egyre nagyobb az igény erről a területről, nyilván logikusan csökkenni fognak az árak, és a berek jogosan gondolhatja azt, hogy a szolgáltatók is így járnak majd el. A berek nagyon oda fog figyelni erre a területre, mert ez rendkívül fontos. Ami a struktúrális megoldásokat illeti, senki sem akarja örökösen szabályozni az árakat. Mi sem. Ezért egyetértünk a bizottsággal abban, hogy a különböző limitekkel párhuzamosan valamilyen strukturális megoldásra is szükség van. Ez a strukturális megoldás orvosolja különböző problémákat a piacon, és megadásokat talál a még nyitott kérdésekre. A gond az, hogy gyors megoldásra van szükség, könnyű megoldása, ahol gyorsan be lehet vezetni ezeket a megoldásokat, különben elszáll ez a lehetőség, és nem léphetünk. Esetleg a roaming piachoz hasonlóan kell, lehetne eljárnunk, de talán még gyorsabban. Ahogy korábban is javasoltam, a nagykereskedelmi roaming költségek talán alapot képezhetnek arra, hogy be lehetne vezetni európai tarifákat a legfőbb érintettek számára. A Berek úgy gondolja, hogy teljes mértékben kielégítő strukturális megoldást kellene találni, de ez még nem sikerült a kielégítő megoldás alatt azt értem, amely mind ö, fogyasztói, mind ö, ö, verseny ö, előnyöket is képvisel ö, kereskedelmi és ö, a műszaki megoldások terén is. A Berek már a februári jelentésében is ö, foglalkozott ezzel a kérdéssel, és az eddig megoldásokat még nem találta kielégítőnek. Ö, a bizottsági hatástanulmányban szó van a kettős IMSZI szétválasztási megoldásról, mégpedig részletesen. A Berek úgy gondolja, hogy ennek bizonyos előnyei vannak, de azért óvatosságra intenénk. Vannak más elképzelése is a bizottságnak, például a nagykereskedelmi árak csökkentése és közelítés a költségekhez, az úgy már korábban is említettem, de szerintünk középtávon a verseny szempontjából is előnyös megoldásokat kell találni. A jelenlegi szolgáltatók számára vonzóbb roaming árakat vagy csomagokat kellene ennek eredményeznie. Nyilván a megoldás az lenne, hogyha globális szímszolgáltatást tudnánk kialakítani. Ezen fejlemények tükrében nyilván a kettős IMSZI megoldásnak nagyon kevés a járulékos előnye, főleg a nagykereskedelmi intézkedésekhez képest, amelyeket rendkívüli módon támogatunk. Szerintünk minimálisra kellene csökkenteni az operatív költségeket, mert egyébként nem lesz megfelelő gyors hatás. Azért a berek tudatában van annak is, hogy új megoldások születnek napról napra, de még azért korai lenne eldönteni, hogy kié a legjobb megoldás. Úgyhogy tárgyalni kell az iparággal a különböző megoldásokról, hogy gyorsan találjunk valamilyen véglegeset. Dokumentumunkban azt szeretnénk elérni, hogy egy bizonyos strukturális megoldással kapcsolatban csak akkor szülessen döntés, hogyha már egyértelmű, hogy ez lesz az, amely minden fogyasztó számára e, előnyös megoldás, legyenek azok olyan fogyasztók, akik nagyon sokat használják ezeket a szolgáltatásokat, vagy olyanok, akik kevésbé. E, elég gyors megoldásnak, de gazdaságosnak is kell lennie a kritikus tömeget kell elsősorban képviselnie a piacon, és nagyon fontos az, hogy mindenki használhassa. Nem megfelelő az a megoldás, amitől elállnak majd a szolgáltatók, azért, mert nem megfelelő kereskedelmi szempontból, ez nem segít a fogyasztók számára sem. Szeretnénk útmutatásokat kidolgozni ennek érdekében. Ezen okoknál fogva, hölgyeim és uraim, kicsit óvatosabban járnánk el, mint a bizottság a strukturális intézkedések terén. Ennek az a következménye, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a kiskereskedelmi árszabályozás csak akkor tűnhet el, hogyha egyértelmű, hogy a piaci erők megfelelően hatékonyan működnek. Nyilván mi is azt szeretnénk, hogyha minél előbb eltűnnének ezek a limitek, de most még korai lenne mindez. Nem szeretnénk semmiféle kockázatot a fogyasztóvédelem terén sem. Tehát, hogyha meg kell tartanunk a kiskereskedelmi árlimiteket az elkövetendő évek során, akkor meg kell állapodnunk ezen limitek értékében. A bizottság olyan stratégiát alakított ki, amely gyakorlatilag a versenyt is segíti hiszen öngolt lőnénk, hogyha olyan limiteket állapítanánk meg, amelyek túlságosan alacsonyak, és így az új szolgáltatók nem akarnának megjelenni a piacon. Másrészt viszont nem lehet túl magasan értékeket sem megállapítanunk, mert ez nem biztosítana megfelelő védelmet. Nagyon nehéz megtalálni a megfelelő egyensúly értéket itt, de nagyon reméljük, hogy ez sikerülni fog mi úgy gondoljuk, hogy a kétszázalékos érték, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a kiskereskedelmi limit háromszoros a nagykereskedelminek, elegendő kell, hogy legyen, amelynek keretén belül nem riasztja el az új szolgáltatókat sem, de megfelelő védelmet is biztosít a fogyasztók számára. A bizonytalanságok és a hosszú időkeret miatt amely a szabályozóra vonatkozik. A Berek úgy gondolja, hogy a 2015-ös felülvizsgálatnak alaposnak kell lennie, hiszen rendkívül tempóban fejlődik ez a terület, és három év nagyon rövid idő. Úgyhogy meg kell vizsgálni azt, hogy a piaci erőket stimulálják-e ezek a strukturális intézkedések, ezen kívül, hogy mi a helyzet a költségekkel? Tíz év nagyon hosszú idő a limitek vonatkozásában, hiszen főleg a mobil adatok területén rendkívüli módon változik a piac. Úgy gondoljuk, hogy két-három évenként kellene ezt a felülvizsgálatot elvégezni. Végezetül a felülvizsgálat során kiderülne, hogy miről van, mire van szükségünk, milyen limitekre, legyenek azok kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi árakra vonatkozóak, ö, illetve a kettő közötti külön ö, viszonylatot illetve. Végezetül, hölgyeim és uraim, olyas valamiről szeretnék még beszélni, ö, amiről ö, mi szeretnénk beszélni, de nincs benne a bizottsági anyagban. A perekben szeretnénk, ha belekerülne a bizottsági anyagban mindez, hiszen nagyon hatékony intézkedés van most már a kezünkben, amit 2010-ben vezettünk be, hogy elkerüljük azt a sok hatást, amelyet bizonyos számlák jelentettek a korábbiakban. Tudjuk, hogy nagyon nehéz volt ezt bevezetni, de gyakorlatilag véget vetettek azoknak a horror történeteknek, amikor a szabadságról visszatérve azt találták a fogyasztók, hogy több ezer eurós számlát kell kifizetniük. A legtöbb ilyen történetnek már vége van, de azért még mindig azt tapasztaljuk, hogy ha az ember Európán kívül utazik, az árak még mindig sokkal magasabbak. Vannak olyan szolgáltatók, akik nem vezették be ezeket az intézkedéseket. Pedig úgy gondoljuk, hogy ez nem volna olyan drága dolog, és ki lehetne terjeszteni azokra az utasokra, akik az Európai Unión kívülre utaznak. Úgy gondoljuk, hogy az egységes piac intézkedés nagyon jó megoldás lenne. Végezetül, hölgyeim és uraim, a bizottság nagyon érdekes javaslatot készített. Mind a bizottság, mind a berek számára rendkívül fontos, hogy minden fogyasztó érdekét védjük. Vannak javaslataink, amelyekről úgy gondoljuk, hogy megerősítenék ezt a javaslatot, a strukturális megoldást továbbfejlesztenénk, amely szerintünk a nemzetközi roaming piacon a versenyt elősegíteni, és a bizottsággal együtt és az iparral együtt kell, összefogva kellene ezt létrehoznunk. Főleg a mai hallgatóságra gondolva el szeretném mondani, hogy teljes mértékben el vagyunk számba erre a lépésre, és mindenféle segítséget megkívánunk adni önöknek is. Ehhez köszönöm. Köszönöm ezt az ismertetőt. A bizottság javaslatát illetve elég sok kérdés érkezett. Sorrendben mondom. Az első kérdés. Igen, megpróbálom rövidre fogni, mondja Castillo asszony. Remélem, hogy Fontaine úr még tud maradni, addig, hogy erre válaszoljon. Nagyon szépen köszönjük a hatástanulmányt. Igazán fontos, hiszen én úgy gondolom, hogy az európai szabályzóknak a véleményalkotása mindenképpen szükséges a helyzet megoldásához. Csak hogy a célok eltérnek. Vannak olyan szolgáltatók, akik inkább nagyobb versenyt akarnak, vannak akik integráltabb piacot, amikor a roamingról esik szó. És itt beleérteném a beszédalapú forgalma, beszédforgalmat és az üzenetek forgalmát is. Most azonban végre felállt a berek, és most már olvastam egy kicsit a munkájukról, utánolvastam, és ezt alátámasztja, amilyen véleményt kialakítottam, amit ma ön elmondott. Úgy tűnik nekem, hogy olyan alapon kellene, hogy működjenek, hogy ötletbőrzét folytatnánk itt a parlamentben, és hogy ne egy megszilárdult állásponttal látogassanak el ide. Nagyon jó alapot képez ehhez a berek jelentés. Amikor elolvas az ember ezt a jelentést, amikor meghallgatja az ön javaslatát és a bizottságát, akkor Igazából felmerül az a kérdés, hogy kissé eltér a megközelítés az egyes tagországokban. Ezek kis különbségek, nem igazán szubstanciális nagy kérdésekről van itt szó, de azért van néhány olyan kérdés, amely nagyon-nagyon fontos. Lehet, hogy én kicsit túlaggódom ezt a dolgot, de Fölmerül az a kérdés, hogy a berek javaslatában és érvelésében mi a fő irányvonal. Szerintem a következő olvasható ki belőle. Nem elég szerkezetváltást elvégezni, ahogy ezt a bizottság javasolta, hanem a szerkezetváltással egy időben az árakat maximalizálni kell különösen fontos az, hogy a nagybani piacon rendezzük a helyzetet. A bizottság majd nyilatkozik arról, hogy a szerkezetváltás, amikor végbe megy, akkor nincs szükség az árak maximalizálására maximalizálására. A Berek azonban azt mondja, hogy az árak maximalizálása akkor is szükséges, hogyha a szerkezetváltás végbe megy. Tehát ez a különbség. De mind a két megoldás végeredményben a versenyképességet fokozza. Van azonban néhány kérdés, ami nyitva maradt. Először is. A szolgáltatók betartották az előírásokat, mm, legalábbis az egyes és a kettes roaming szabályzásból. A szolgáltatók megfelelő módon, időben fogják végrehajtani a követelményeket. Ebben mindenki egyetért. Csak hogy ugyanakkor paradoxikus, paradoxon az, hogy a bizottság, amikor a költségeket elemezte, akkor a szerkezetváltással kapcsolatban a gyakorlatot illetően azt állapították meg, hogy ez igen nehézkes lesz, nagyon összetett. Lehet, hogy elméletben úgy néz ki, hogy ha az ember roamingol, akkor jaj, de könnyű szolgáltatott váltani. Valóságban azonban a gyakorlatban ez egy milyen egyszerű folyamat. Ahhoz, hogy ez tényleg így legyen, ahhoz elég nagy beruházásokra lenne szükség. Ha azonban az árakat csökkentik a nagybani piacon, akkor az nem hathat-e ki negatívan a szolgáltatókra, nem csökkenti azoknak a szolgáltatóknak a körét, akik a roaming piachoz hozzáférhetnek. Végeredményben ugyanis itt beruházásokra van szükség, az árak csökkenni fognak, ez pedig azt eredményezheti, hogy egyes szolgáltatók nem akarnak részt venni ebben. Én csak fölvetem ennek a lehetőségét. Nem biztos, hogy ez így lesz, én csak fölvettem ezt, hogy esetleg negatív hatása lehet a piacra ezeknek a változásoknak. Figyelembe véve, hogy mi történt a roaming 1 és a roaming 2-essel, ön említette a szerkezetváltást, és el is magyarázta, hogy miért van erre szükség. Csak én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban nagyon sok nyitott kérdés marad, és ezekre mind-mind meg kell találnunk a választ. Ez az intézmény egyértelműen azt az álláspontot képviseli, hogy nyitott roaming piacra van szükségünk Nyilvánvalóan, hogy a tagországokra kihat ez. Viszont az állampolgároknak erre mindenképpen szüksége van, mert az európai életstílus ezt követeli meg. Így aztán ez lesz az egyik fő kérdés se az európai jogalkotásnak a jövőben, és a parlamentben is prioritást képez majd ez a téma. Figyelembe véve azt, amit elmondtam, van-e valami amiről szeretne reagálni a kételjeimre. Tudom, hogy a jövőben még sokszor vissza jön hozzánk, de azért szeretném hallani. Elnök Rübich úr, köszönöm szépen, köszönjük a tanulmányt is, nagyon jó tanulmány, nagyon jó javaslatok születtek. Nyitva maradt azonban az a kérdés, hogy az adatforgalom esetében az árok árak maximalizálása hogyan folyik. Ha van az embernek egy ö, mobiltelefonja, és átlépi a határt, akkor mindig azt az értesítést kapja a szövegben, hogy 100 kilobájtonként 99 centet kell majd ö, fizetnie. Ha utazgat az ember Európában, akkor ezt az üzenetet mindig megkapja. Ez gyakorlatilag csak a szadatforgalomra vonatkozik. Ha azonban az ember például egy filmet le akar tölteni, akkor körülbelül ez egy óra hosszát tart. Ez viszont azt jelenteni, hogy a mai szabályoknak megfelelően 9900 eurót fizetne, vagyis gigabajtonként ez bruttó 13 ezer eurót tesz ki önök pedig gigabájtonként 500 eurót akarnak maximálként megszabni. Viszont Ausztriában ugyanerre a keretre 1 eurót fizetek. Tehát egyetlen eurót. Ha viszont Belgiumban letöltöm a filmet, ott meg ugyanez 13 ezer euróba kerül nekem. Akkor ennek hogy jött ki átlagaként az 500 euró önöknek? Elnök, köszönöm megmondani, hogy milyen filmet tölt le. Mert attól függ, hogy mi a válaszunk. Van Nistelrooy úr. Dit stádium even kort. Ehm, goed dat... Köszönöm szépen. Hát, jó, hogy van egy javaslat ezzel kapcsolatban, de jó lenne, hogyha Strasbourgban is napirendre kerülhetne ez a téma magyarázattal együtt. Én a következőt javasolnám. Az itt rendszakbizottság miért nem szervez ebben a kérdésben egy nyilvános meghallgatást? Hívjuk meg ide a szakma képviselőit. Szerintem ez egy jó ötlet lenne. Lenne két rövid megjegyzésem is. Először is. Tulajdonképpen miről van szó a roaming esetében? Igazából az lenne az állampolgárok érdekeit eh, szolgáló, hogyha megszabadulnánk teljesen a roamingtól. 2015-re a roaming árak nemzeti szintre kellene, hogy csökkenjenek, hogyha a szabályoknak megfelelően járunk el. A bizottság képviselője azt mondta, hogy a mai rendelet nem csak, hogy csökkentette az árakat, hanem a marzsokat is növelte. Hát ez már akkor inkább ilyen csodával határos megoldás. A roaming árakat azonban technikai szempontból a nemzeti árakhoz igazítani elég nehéz dolog, mert hogyha nem foglalkozik az ember az adatforgalom állandó ellenőrzésével, akkor eléggé átláthatatlaná válik a személyek számára ennek a rendszernek a követése. 2015 a végső határidő, ez már nincs olyan messze. Nekem kicsit úgy tűnik, hogy ilyen félmegoldásokat alkalmazunk. Én igazából azt szeretném, hogyha ütős, versenyképes piacot érnénk el, és aki ezzel lépést akar tartani, annak menni fog. Köszönöm. Következő kérdés. Szeretném megköszönni a Bereknek és a bizottságnak is a beszámolót, és nagyon örülök, hogy ezzel a témával foglalkozunk. Én elsősorban szeretném a közép-kelet-európai országok érdekeit itt kiemelni, és eh, szeretném a Bereket is és a bizottságot is arra kérni, hogy a továbbiakban eh, vegyék figyelembe a szabályozás képzésnél a, elsősorban a kis államokat, a köz, új újabb tagállamok közül. Ezek a kis államok ugyanis a legnagyobb veszteseit tessék elhinni a a, azoknak a különbségeknek, amelyek Európában, Európai Unión belül megvannak. Én Szlovákia, eh, Szlovákiával vagyok, de biztos vagyok benne, hogy Magyarország, eh, Bulgária és Románia is e, hasonló helyzetben van. Nem tudom, Lengyelországa mi a helyzet, hogy óriási különbségek vannak a szolgáltatóknak az árai között nálunk, és például Németországban van. Ezt saját tapasztalatból is tudom, mert Németországi rokonimmal beszélve a elképesztő különbség tízszeresét is talán fizetjük sok, sok, sokszor a mobiláraknak, és a roamingok között is borzasztó nagy árkülönbség van. Nagyon örülök, hogy Fontein úr, majdnem Berek urat mondtam, elnézést kérek, hogy Fontein úr megvilágított sok kérdést, és nagyon támogatom azt, amit mondott, hogy a szabályozásra igenis szükség van, és valószínűleg meg elég sokáig szükség lesz, és az is jó, hogy az európai tarifákat említette, és talán ez eljutunk egyszer oda, hogy lesznek közös európai tarifák, mindenképpen a kis közép-kelet-európai tagállamoknak ez érdeke lenne. Megértem, hogy a versenyt és a szabályozás között egy egyensúlynak kell kialakulni, de a, nem szabad hagyni a piaci erőket, csak a piaci erőket működni, mert lehet, hogy a, egy olyan helyzetbe kerülünk, amikor a szabályozás azután már talán túl későn jönne. Úgyhogy nagyon kérem, hogy a bizonyos rátermettségedés gyorsaságot a, egyrészt a bizottság részéről, másrészt a berek részéről is elvárhassunk, és a jövőben ez nagy segítséget nyújtana a mi kis tagállamainknak. Ez a nyeresség, amiről beszélt a bizottság a 110%-os fölötti eh, az indokolt nyereség fölötti, hát ez egy olyan borzasztó nagy eh, nyereség, amelyet mindenképpen szerintem le kéne faragni, és eh, ennek egy része bizony éppen a kis tagállamokat sújtja, mert ott a versenyképességet nem vagyunk képesek bebiztosítani. Három szolgáltatom a Szlovákiában, és nem hiszem, hogy a több lesz a jövőben, és már szinte eljutottunk addig, hogy ott már az árakat nem tudjuk például csökkenteni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kollége Bellet. Ivo Bellet. Uh, thanks very much, uh, Chairman. A lot has already been... Köszönöm szépen. Kérték, hát betartom, rövid leszek. Nagyon érdeklődéssel hallgatjuk a <clears throat> bizottságnak a képviselőjét és Fontaine úr hozzászólásait. Rövid észrevételeim vannak, először is a bizottság képviselőjéhez tudna esetleg más piacokkal összehasonlításokat adni. USA, Dél-Korea, ott például mekkora árréssel dolgoznak a szolgáltatók. Ugyan, ugyanaz a szint, mondjuk száz, vagy még száznál is több százalék a, a, a mars. Nyilván ugye figyelembe véve azt is, hogy új hardverbe, új technológiába be kell ruházni. A második kérdésem, hallottuk, hogy gyorsan növekszik az adat roaming szerepe, ugye a piacnak ez már lassan 20%-a körül van. Amikor ez a javaslat majd rendeletté fejlődik, úgy gondoljuk, hogy addigra már ez a piaci rés fokozódni fog. E, mi a hatása ennek, vagy a várható hatása e, a piaci telítettségre, e, illetve kérdés, hogy a telekom szolgáltatók vajon felkészültek-e arra, hogy előfordulhat adattorlódás? Illetve kérdés, hogy az infrastruktúrális beruházások vajon tudják-e majd követni az adatforgalomnak ezt a várható növekedését? Köszönöm. Jó, oké. Okay. Um, wenn Sie einverstanden sind. Hogyha egyetértenek, akkor tartunk egy kis rövid szünetet, és lehetőséget adunk arra először Fontaine úrnak, hogy választ adjon. Nem? Nem fair? Akkor, akkor folytatjuk. Ennek úr, sajnálom, de más frakciók is akarnak kérdezni Fontain úrnal, úrtól, ön pedig mindig a néppártnak ad szót, tudom, hogy ez az ön frakciója, de hát azért mégis elnök. Jó, akkor a szokásos rend összegyűjtjük a kérdéseket, és akkor önnek el kell menni, majd a kollégája válaszol. Hercogasszony. Thank you, thank you, Chairman. Uh, yes, I also... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném mondani, hogy a titkárságnak meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, így van a bizottság békéje szempontjából, ez így lenne jó. Néhány észrevételem van. Az egyik szerintem a legutolsó parlamenti ülés során a roaming was, volt a, az egyik legfontosabb kérdés, és az ITRE részéről ez lépett be az, a választási kampányba. Nagyon erős volt az, hogy 2014-ben újra napirendre kerüljön. Ez az a projekt, amely igazi európai projekt, nem csak a csoportunk miatt, hanem azért, mert fel kell hívni a, az emberek figyelmét arra, hogy miről is szól az EU. Másik észrevételem nagyon technikai jellegű, eddig nem érintették. Úgy gondolom, hogy ha majd a jogszabályt megváltoztatják, jelentős negatív hatása lesz a női táskákra. Megmondom majd miért. Jelenleg a retikülönben három vagy négy mobiltelefon található amennyiben e, lehetséges az operátorok e, változtatása, ez hosszú távon azzal járhat, hogy majd a retikülönben csak egy mobil telefon lesz. Szerintem ez, bár eddig nem beszéltünk róla, valószínű a legnagyobb hozzáadott érték. Hogyha erre sor kerülhet, akkor Nyilván az ügyfelek nem csak a nők, meg a retiküllel rendelkezők, hanem a férfiak is, ugye saját döntés elé állnak majd, hogy esetleg a családi csomagot is megváltoztatják, vagy párttársaiknak a csomagjait is megváltoztatják. Ugye van nekem egy családi telefonom, egy a párttársaimnak, van egy magyar telefonom, van egy idevaló, és így tovább. Tehát ha egy mód van rá, szeretném eldönteni, hogy egy és egyetlen telefonnal, egy gomb megnyomásával lássam el a feladataimat. Amennyiben az álmom megvalósulhat, akkor ennek a e, jogszabálynak az egyetlen változtatásával valószínűleg e, a legnagyobb változásokat idézzük elő. Második e, és utolsó észrevételem, hogyha technikailag ez könnyű, remélem, hogy így van, akkor magas a kockázata, hogy az ügyfelek, ideértve mindenkit, a legvájtfülőbb ügyfelet is, ugye mindenki mindenki csak a saját érdekét fogja nézni. Beszéltünk az 1000 eurós számlákról, a NÁSZ utazásokról és egyebek. Elképzelhető, hogy az ember megfeledkezik majd arról, hogy bizonyos nem szándékolt szolgáltatások is jönnek a csomagban. Tehát tehát hogyan lehet gondoskodni arról, hogy az adott időpontban a fogyasztó a megfelelő döntést hozza, eh, és a nem kívánt eh, döntéstől mentesüljön. Eh, a számlákat is egységesíteni, egyszerűsíteni kell. A saját sztorimat mondom el, két napig néztem a számláimat, és aztán arra a megoldásra jutottam, hogy megszakítom a kapcsolatot, attól kezdve nem volt internetes szolgáltatóm, két napig dolgoztunk a technikai szakértőkkel, tehát mindenképpen egyszerűsítésre van szükség. Köszönöm a figyelmet. Uh, Lamberts kollega, köszönöm elnök úr. <clears throat> A bizottsághoz egy kérdés. Még a konzultáció előtt a javaslatot illetően a fogyasztók érdekképviseletével eh, tárgyaltak, különösen a szerkezetváltást illetően, mert nyilvánvaló, hogy az árakkal kapcsolatban mi volt a stratégia. De a jogorvoslatot illetően, hogy azok megfelelőek-e a fogyasztók számára, remélem, hogy konzultáltak az érdekképviselettel, és hogy bevonták őket a hivatalos konzultációba. A berektől kérdezem az ár maximumot illetően. Egyetértek önökkel, nem jó, hogyha hosszú időre márványba véssük az árakat. De amikor nagy piac, nagybani piacról és kiskereskedelemről beszélt, úgy értik, hogy a kiskereskedelmi árak nem érhetik el egy meghatározott x-szeresét a nagykereskedelminek? Tehát relatív megközelítést alkalmaznak? Ezen kívül az áraknak a csoportosítása. Hát ha ezt megteszik, akkor ez nekem azt jelzi, hogy kartelles megközelítést alkalmaznak a bizottság megkérte a komp főigazgatóságot, hogy nyilatkozzanak ez ügyben. Mert lehet, hogy van szerkezetváltás, lehet, hogy vannak maximalizált árak, de a DJ Comp még mindig terelgetheti jó irányban a versenyképességi főigazgatóság, még mindig beleszólhat ebbe a kérdésbe, hiszen ez az ő asztaluk. Általában minden tagállamon egy adott számú szolgáltató van. Úgyhogy kartelt kialakítani nem túl nehéz dolog, tehát szeretném megkérdezni, hogy a bizottság megvizsgálta-e ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm, Tojászony. Grazie, <coughs> Presidente. Eh, come ha detto la collega Herzog, questo intervento che noi, l'intervento che noi abbiamo fatto. Köszönöm szépen, elnök úr a szót. Ahogy Herzog asszony is említette, legutóbb a roaminggal kapcsolatban olyas valamit tettünk, ami Európát közelebb hozta az állampolgárokhoz. De egyáltalán nem volt könnyű elérni ezt. És ennek alapján, illetve az elért pozitív eredmények alapján, vagy legalábbis részben pozitív eredmények alapján, ahogy ezt ma délelőtt is láttuk, úgy gondolom, hogy bátrabbaknak, e, határozottabbaknak kell lennünk, hiszen az adatátviteli piac egyre nagyobb, egyre nagyobb lesz. Úgyhogy határozottabban kell eljárnunk, és a megfelelő eredményeket kell felmutatnunk. A célunk pedig nem más, ahogy ezt hallottuk a kollégáktól is, hogy egységes tarifákat alakítsunk ki a nemzeti, illetve a roaming terület, árak területén. Egységes piacot szeretnénk itt, mert az állampolgárok egyre mobilabban élnek a mindennapjus életükben, úgyhogy ez most már nem elkerülhető probléma. Aztán, ami a limitek megállapítását illeti, erről is volt már szó. A fogyasztók nagyon szeretnék ezt. A fogyasztói szervezetek. Hiszen adatok bizonyítják azt, hogy óriásak a különbségek. Gyakorta a limitek egyáltalán nem a valós költségeket tükrözik, hiszen óriásiak a különbségek a valós szolgáltatói költségek, illetve a limitek között, és gyakorta ez egyáltalán nem indokolt. Úgyhogy a szolgáltatók, a fogyasztói szervezetek, mindenki különböző adatokat szolgáltat, de végülis aztán hogyan lehet majd megoldani ezt a helyzetet? Ugye ott van a bizottság javaslata, a limitálás, de ez valószínűleg nem lesz elegendő a szolgáltatók számára, hogy nyissanak tehát tudnunk kell, hogy mi a különbség a különböző szolgáltatói költségek között az egyes országokban. Mert így tudjuk csak megállapítani, hogy mi az, ami jogos, és mi az, ami nem a költségek terén. Hát én is ugyanolyan lusta vagyok, mint az összes többi kollégám, úgyhogy egy szolgáltatóval szeretnék csak megbírkozni. Tehát ezt, ennek meg kell fizetnünk az árát. Hogyan oldjuk meg ezt a problémát? Aztán, mi a helyzet a nagykereskedelmi limit és a fogyasztói limit között? Meg kell találnunk a megoldást itt is, hogy végül is kit akarunk támogatni, a piacot, vagy pedig a fogyasztókat. Akarunk-e még új szegmenseket a piacon? mi fog itt történni gyakorlatilag? Mindenki nyomhatja föl a limiteket, ahova csak akarja? Hát valamilyen garanciákra azért csak szükség van. Ez persze kényes terület. Végezetül. Engedjék meg, hogy még ezt is elmondjam. Azok a megoldások, amelyek a, azzal a célral fogalmazódtak meg, hogy segítség a fogyasztót, ö, versenyképes árakat kell, hogy képviseljenek a nemzeti árakkal szemben a roaming területén is. Nem tudom, hogy ez kivitelezhető-e, hiszen nagyon sok megoldás érdekesnek tűnik, és hasznosnak a fogyasztók számára. De vajon a költségek, amelyekkel ez megvalósító, nem lesznek-e olyan magasak, hogy aztán nem akarják megvalósítani őket a szolgáltatók? Vagyis gyakorlatilag ez csak egy kívánság kielégítése lenne, amit aztán a gyakorlatban nem igazán fogunk tudni felhasználni. Tehát mindenképpen kell megoldást találnunk erre. Köszönöm. Thank you to both Berwick and the Commission for... Köszönöm szépen, nagyon érdekes elemzéseket hallottunk ma reggel. Két kérdésem van. A bizottság azt mondta, hogy az új javaslat segít majd a mobil virtuális operátoroknak. De szerintem általában a kis üzemeltetőknek is vannak problémáik. A kis operátorok általában nem valamiféle nagy anyacég keretein belül dolgoznak, illetve nem részesei határon átnyúló szövetségeseknek. Szövetségnek, mint a nagy ö, mobilszolgáltatók. Ö, szerintem ugye ö, tisztába kell lennünk azzal, hogy nincsenek egyenlő versenyfeltételek, Eh, előfordulhat, hogy egy roaming hívás eh, kudarcot val két eh, ország között, mert nincs összekötetés, vagy az SMS például nagyon hosszú időn keresztül utazik, mielőtt kézbesítik. Valóban én úgy gondolom, hogy ez személyes tapasztalatokon alapul. A bizottsági javaslatban nem látok valamit, nevezetesen azt, hogy konkrétan vizsgálnák a szolgáltatás minőségét, illetve azt, hogy hogyan lehet egyenlő versenyfeltételeket biztosítani, ahol minden hívást, minden SMS-t egyformán bírálnak el, és egyforma gyorsasággal érnek el egy célba ami pedig a verseny kérdését illeti nem az az alap probléma, hogy a mobil szolgáltatók nem akarnak piaci versenyt, különösen a nagyok. Szerintem létezik közöttük valamiféle szóbeli megállapítás, megállapodás, hogy nem versengenek, talán ezért csoportosulnak a roaming díjak valahol a plafon környékén a bizottsági javaslat valamiféle aláaknázást próbál támogatni, ugye, hogyha figyeljük a hazai, illetve a roaming szerződést. Valami hasonlót látunk az elektromosság és a gázszolgáltatás területén. Ott is ugye, hogyha a csomagban tudják adni a terméket, akkor esetleg olcsóbb az ajánlat amennyiben ezt nem tudjuk megoldani, akkor a nagy szolgáltatók aláaknázzák a nemzetközi versenyt. Angli- Angelika Nibler. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az elemzésekért és az értékelésekért, illetve a roaming három ismertetéséért. Lenne egy politikai megjegyzésem, mert néhány kolléga is megtette ezt. Egyetértek azzal, hogy a 2007-ben elfogadott roaming rendelet ugyan nagyon fontos volt politikai szempontból, amit nem csak a választási kampányban, hanem utána is olyan fényben tüntetett fel minket, hogy igen, a parlament tesz valamit az állampolgárokért, ezért aztán támogatom Hercogasszony javaslatát, hogy ezt a témát még a választások előtt vessük fel megint. Az akkori rendelet, Rübich úr, ön volt a raportőre, ön tárgyalta ezt le a parlament részéről, jól emlékszem rá hogy minden frakció egyetértett, hogy a roaming rendelet nagyon jó volt, de két kérdés nyitva maradt. Az egyik, hogyha az árakat maximalizáljuk, akkor a helyi nemzeti árak felugranak-e, megugranak-e. A másik kérdés pedig az adatforgalom volt. Hát ez 2007 volt, hát négy évvel telt, akkor még nem volt nagy volumenű az adatforgalom. Változott a helyzet. Ezért aztán itt az ideje, hogy a rendeletnek ezt a részét módosítsuk, hogyha ez szükséges, ami az új javaslatot illeti. Még nem alakítottam ki a véleményemet véglegesen, csak meghallgattam a berek és a bizottság véleményét. De általában, mivel úgy gondolom, hogy ne csak az árak maximalizálásáról beszéljünk mindig, hanem a szerkezeti változtatásokról is mert az árak maximalizálása bár szükséges, politikai szempontból elég nehézkes téma. Ugyanis az a célunk, hogy a piacokat újraélesszük, versenyképessé tegyük. Így aztán az alapjavaslatuk tetszik nekem, de a berek képviselőjét és a bizottság képviselőjét is arra kérném, hogy majd részletesen számoljanak be, hogy milyen szerkezeti változtatásokat javasolnak. Nem értem az álláspontjuk közti különbséget. Aztán a berek képviselőjéhez a kérdés. Ha a szétkapcsolást bevetik, akkor a piaci hozzáférés könnyebb lenne az új szolgáltatók számára. A bereknél berekhez érkeztek be panaszok, hivatalos panaszok, ahol nehéz volt a piacra való belépés, vagy a roaming árakkal kapcsolatos panaszok? Tehát maguk a szolgáltatók éltek-e panasszal? Aztán jó navaslatnak tartom azt, hogy ne csak a belső piacot vegyük figyelembe, hanem azt is, hogy Európán kívül milyen borzalmas roaming költségek halmozódnak fel. Nem csak én, hanem a kollégák is fordultak a bizottsághoz ez ügyben, hogy ezt a problémát legalább nemzetközi kereskedelmi szerződésekben tisztázzák már, hogyha az ember például Izraelbe utazik, olyan számlák érkeznek utána, amelyek öt számjegyű eurós végösszeget mutatnak. Tehát ezek olyan dimenziók, amelyek hatalmasak, és nem kellene ezt lesöpörni az asztalról, hanem foglalkozni kellene ezzel a kérdéssel. A bereknek pont ez a feladata. A bizottság miért nem nyitottabb ebben a kérdésben? Köszönöm szépen. Köszönöm, Tikau asszony. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, ca și mulți dintre colegii mei care au luat cuvântul... Uh, Köszönöm szépen, elnök Az előttem szólókhoz hasonlóan én is szeretném elmondani, hogy az európai állampolgárok nagyon örültek a roaming rendeletnek. Ez volt az egyike azoknak a kevés rendeleteknek, amelyek rögtön érezhető hatást gyakoroltak az állampolgárokra, és pozitív hatást gyakorolt az életükre. Sajnos azonban a belső piac a telekommunikáció esetében nem funkcionál olyan jól, mint szeretnénk. Ezért van szükség erre a rendeletre. De hiába létezik ez a rendelet, még mindig az a helyzet, hogy a tarifák a maximalizált értékekhez nagyon közel járnak. Persze vannak olyan esetek is, ahol úgynevezett speciális tarifákat alkalmaznak, nem az euró tarifákat. Különösen az adatforgalom esetében nagyon sok panaszt és reklamációt kapunk a végfelhasználóktól. Mi fontosnak tartjuk azt, hogy az SMS-ek ára is ahhoz viszonyuljon, hogy mik a nemzeti árszínvonalak. Ezzel kapcsolatban egy rendeletet nagyon kívánatosnak tartanék tehát egy relativizált SMS rendeletet, de az SMS-ek közvetítésének a határidejét is meg kellene szabni, nevezetesen azért, mert néha az fordul elő, hogy nagyon fontos üzenetek órákig, sőt, napok múlva érkeznek meg a címzethez. Minden esetre én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne egy átmeneti időszakra vonatkozó tarifát kijelölni. Mégpedig azért, mert eh, ez mind a szakmai, mind a magánfelhasználók helyzetét megkönnyíteni. Csak sajnos még nem látjuk a gyakorlatban, hogy a szerkezeti változások milyen gyakorlati hasznot hajtanának a végfelhasználók számára, ezt valahogy láthatóvá kellene tenni. Ami a 13-as cikket illeti. Itt például említik azokat a feltételeket, amelyek keretében meg lehet haladni a maximalizált árakat. Mi úgy gondoljuk, hogy ilyen kivételeket akkor kell feltüntetni, ha a strukturális változtatásokkal nem kerülhető ez ki. És hogyha az európai belső piac már önszabályzó. Én üdvözletesnek tartanám, hogyha a berek a gyakorlatban alkalmazott tarifákról, roaming, SMS és beszédforgalom beszámolna, főleg az emelésekről. De nem a bizottságnak kellene elküldeni ezt az összehasonlító tanulmányt, hanem a parlamentnek, méghozzá szerintem évente kétszer. Ugyanakkor a felhasználó számára lehetővé kellene tenni azt, hogy egyik szolgáltatóról a másikra válthasson, hogyha roaming helyzetben találja magát. Tehát ugyanaz a készülék, ugyanaz a SIM-kártya, de más szolgáltató. Jó, hát akkor itt nem mondok mást, persze a vita még régen nem zárult le, csak végül annyit megjegyeznek, hogy a rendeletre szükség van. Mindig is kértük ennek a megszületését az elmúlt években, és üdvözlendő az, hogy a maximális árakat lépésről lépésre leszorítják évről évre, és az is, hogy strukturális változtatásokat hoznak létre, amely egy versenyképesek belső piachoz vezet. Ami a nagy felhasználók és a végfelhasználók közötti különbséget illeti. Erre majd később visszatérhetünk. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Akkor a bizottságnak adnám meg először a szót, mert sok kérdés érkezett. Terava úr, először talán ön. Thank you, Mr. Elnök úr, köszönöm szépen, és Köszönöm szépen az észrevételeket, amelyeket hallottam, jó néhány elhangzott el, nem hiszem, hogy mindegyiket tudok ö, válaszolni, azonban voltak konkrét kérdések is, amelyeket igyekszem majd megválaszolni, a perek pedig úgy gondolom majd ö, további magyarázatokkal ö, szolgál azon kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket az ő hozzáállásukra tettek fel. Én meg a magam részére próbálok ö, válaszokat adni. Madame de Castillo asszony azon gondolkodott, hogy mi az alapvető különbség a bizottság és a berek hozzáállása között. Ő úgy gondolja, hogy a berek talán nem nagyon bízik a, a szolgáltatókba, a bizottságnak nagyobb a bizalma. Ez derül ki a javaslatokból. Lehetséges, hogy valóban így van. Lehet, ahogy hallgattam Fontein urat, mi a magunk részéről úgy gondoljuk, hogy strukturális intézkedések azok, amelyeket javaslunk. Ezek hatni fognak a piacra, és egyrészt hiszünk ezekbe, másrészt azonban szükségünk van arra, hogy a szolgáltatók számára ösztönzőket dolgozzunk ki annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban hajtsák végre a megoldásokat. A szolgáltatókat rá kell vennünk, hogy hajtsák végre ezeket a dolgokat, hiszen a jogalkotásban akármennyi szabályt létrehozhatunk, de hát ha ezeket nem hajtják végre, akkor nem sok értelme van ennek érdekében tehát úgy gondolom, hogy ösztönzőket kell adnunk a számukra, hogy minél gyorsabban, minél hatékonyabban valósítsák is meg a szabályozást. A magunk részéről hiszünk tehát abban, hogy ki kell dolgoznunk a szolgáltatók számára ösztönzőket ez az elképzelés van a, az úgynevezett plafonok, a felső limitek eltávolítása mögött, tehát amennyiben a, a piac olyan jelzéseket küld, hogy az árak versenyképesek, és hogy az eredményeket elkezdjük látni, akkor ez a szándékunk nyilvánvaló. Ezzel idejűleg gondoskodnunk kell arról, is, hogy amennyiben túl optimisták lennénk, és a dolog nem válik be, akkor át kell tekintenünk, akkor újra kell gondolnunk az egészet, javítanunk kell a strukturális intézkedéseket, vagy valami más kell kitalálni. De hát, e, tehát a fontos, hogy egyrészt ugye előnyöket szerezzünk a fogyasztók számára, de ezzel egyidejűleg a szakmának valamiféle ösztönzőket kell adni következő kollégánk az adat roaming árképzésre hivatkozott. Valóban ezek várhatóan emelkedni fognak, de én ezt nem javasolnám. A roaming szolgáltatás nem az adatforgalomnak erre a felhasználására vonatkozik. Itt ugye eljutunk az adatroaminggal kapcsolatos hézagok kérdéséhez, de délelőtt már mondtam, hogy egyfajta egyensúlyt kell kialakítanunk a szolgáltatóknak egy olyan mechanizmust kell kidolgoznunk, amelyik jó nekik, és egy olyan szinten kell meghatároznunk a felső plafont, Eh, ahol legalábbis minimális szinten védeni tudjuk a fogyasztókat. Eh, pillanatnyilag eh, tudomásul kell vennünk, hogy árkülönbség van a hazai adatforgalmazók, illetve a nemzetköziek árképzések között. Hosszú távon ezt meg kell oldanunk, de remélhetőleg az intézkedések kombinációjával viszonylag rövid idő alatt ezt is megoldhatónak tartjuk. Niszeroly úr arra hivatkozott, hogy a fogyasztóknak legyen választási lehetősége és legyen átlátható a dolog. Pontosan ezt akarjuk, és pontosan erre van kihegyezve a javaslatunk. A kis országokról is elhangzott egy észrevétel, hogy külön figyelmet fordítsunk ezekre a kis országokra. Igen, amikor a lakossági árképzést nézők a grafikonokon látták az árakat, általában a szabályozott felső plafon determinálja, tehát amikor alternatív ajánlatokat vizsgálunk, igen, vannak elég jelentős változások, de nincs olyan ország, ahol eh, az ajánlott ár az jelentősen elmaradna a szabályozás által elérít felső plafontól a kis országokkal kapcsolatban, illetve a kis forgalmazókkal kapcsolatban volt az a kérdés, hogy a mi javaslatok hogyan tudnak biztosítani, hogy a kis szolgáltatók számára egyenlő versenyfertételek vannak a nagyokkal való összehasonlításban. Itt három dologra térnék ki. Egy, eh, vannak ugye a nagyker eh, limitek. Hogyha további versenyt akarunk kialakítani, akkor minden szolgáltató számára hozzá kell férés biztosítanunk a, a, a, nagykere árakhoz. Ezzel válik lehetővé a számukra, hogy versenyképes lakossági árakat képezzenek. E tekintetben a javaslatunk illetve az általunk javasolt felső nagyker ár szintek elég szigorúak, és meglehetősen közelítik a, az óvatos piaci árképzés elveit. Tehát úgy gondolom, hogy ezzel a kisebb szolgáltatók is versenyképes helyzetbe kerülnek. Volt egy kérdés Belet úr részéről <clears throat> hogy mi a helyzet más országokban, az USA-ban és egyéb helyeken. Hát sajnálom. E pillanatban nincs válaszom erre a kérdésre. Egyszerűen azért, mert <clears throat> a roaming piacot csak az Európa belül, illetve az EU-n belül szabályozták le. Az adatokat, amit begyűjtöttünk, azok olyan adatok, amelyek rendelkezésre állnak a szolgáltatóktól. E, ezek nem rendszeres adatgyűjtés e, révén jutnak el, egyébként vannak bizonyos megállapodások. Jelenleg sajnálom, de erre a kérdésre nem tudok konkrétan válaszolni. Aztán. Nem, én vagyok felelős e, azért, hogy eh, női csomagokat hogyan eh, eh, árusítanak, illetve hogy a női retikülökkel mi a helyzet. Reméljük, hogy a javaslatunk nem sérti a női retikülöket, de biztos vagyok benne, hogy kialakulnak olyan csomagok, amelyek megfelelnek a mindenkori keresletnek, és hogyha a roaming javaslatunk eléri ezt a célt, akkor nagyon-nagyon boldog leszek. Lámúr <clears throat> azt kérdezte, hogy eh, vajon konzultáltunk-e fogyasztói szervezetekkel, eh, eljutattuk-e eh, a javaslatunkat hozzájuk, voltak-e nyilvános konzultációk. Minden érintett féllel beszéltünk az utóbbi években, nyilvánvaló, hogy a fogyasztókkal is, illetve a, a szakma, az ágazat képviselőivel is. Én azt hiszem, ez szépen mutatja, hogy mennyire bonyolult a roaming piac a fogyasztóknál és másnál, másoknál is. Ugye azt láttuk, hogy mindenki nagyon szeretne alternatív megoldásokat találni, hogy a versenykérdéseket meg lehessen oldani, de gyakorlatilag nem születtek konkrét javaslatok, nem kaptunk konkrét javaslatokat az úgynevezett strukturális intézkedésekre, ahogy ezt mi nevezzük. Reggel a berek részéről azt hallottam, hogy ők továbbra sincsenek meggyőződve arról, hogy léteznek alternatívák. Más szóval tehát a, akkoriban, amikor csináltuk ezeket a megbeszéléseket, akkor absztrakt témákról beszéltünk, de valóban volt egy konzultációs folyamat, ennek során eh, elmondtuk a javaslatokat, aztán pro és kontra érvek hangzottak el, elmondtuk, hogy szerintünk ez az előrefelé vezető út, de a fogyasztói szervezetek, vagy mások, akik részt vettek a, szer- a megbeszéléseken, nem jöttek eh, vissza a konkrét javaslatokkal. A fogyasztókat persze nagyon érdekli, hogy jó üzletet köthessenek, jó árakat, illetve jó szolgáltatásokat kapjanak. De a fogyasztói szervezetektől kapott válaszokból az derült ki, hogy kell az árszabályozás aztán, hogy a DG Competition, a verseny eh, kérdésekkel foglalkozó eh, főigazgatóság eh, milyen vizsgálatokat folytatott le. A 2000-es években vizsgálódtak, amikor a roaming piacon nem mutatkozott semmilyen előrelépés, és hát itt most megint nem tudom, nem tudom, létezik-e kartel, mert hogyha volna alapos okomra, akkor azt mondanám, ezt vizsgáljuk ki. De a rendeletünk tervezetében az ár limitálás olyan, hogy tulajdonképpen a szolgáltatóknak nem okvetlenül kell valamilyen egyetértésre jutni a, az árképzésben, hanem látják, minden negyed évben például a berek kiadja az árszinteket, és ennek alapján a szolgáltatók kvázi belövik, hogy a felső limit alatt hol szabják meg a saját díjaikat. Megnézik, hogy itt ezen az adott szinten még mindig jó eredményeket, nyereségeket tudunk elérni. Tehát a a felső plafonhoz eh, viszonyított árképzés az tulajdonképpen a szabályozásnak az egyfajta következményének is tekinthető. Aztán volt olyan kérdés, hogy miről szólnak valójában ezek a strukturális intézkedések. Megint megpróbálom elmondani, hogy mi a struktúrás intézkedések lényege. Két javaslat van. Az egyik, ugye, hogy a nagyker férjen hozzá a lehetőséghez a mobil vagy virtuális hálózat üzemeltető, tehát mindenkinek hozzáférést kell biztosítani a roaming szolgáltatásokhoz. Én úgy hiszem, hogy e téren egyetértés van közöttünk és a berek között. A struktúrális intézkedések másik eleme az, hogy a roaming szolgáltatást külön kell értékesíteni. Itt a kérdés. Tehát, hogy hozzáférjenek az alternatív operátorok és ezekhez a lehetőséghez, hogy milyen pluszt hoz, mit tesz hozzá. A fogyasztók számára ezzel megszületne a lehetőség arra, hogy körülnézzenek, hogy netán találnak-e érdekes roaming javaslatokat, roaming szolgáltatókat, de egyúttal megtarthassák-e a mobil szolgáltatóikat. Ez egy választási lehetőség. Ami pedig a szolgáltatókat illeti, ez a szétválasztás szerintünk szükséges, együtt azzal, hogy jobb hozzáférési lehetőséget kell biztosítanunk. Mert így a szolgáltatók ugye önálló termékként kínálhatják fel a roaming szolgáltatásaikat. Tehát vannak olyan szolgáltatók, akik számára vonzó az, hogy kizárólag roaming szolgáltatással jelentkezzenek meg a piacon vannak ügyfelek, akiknek csak egy hazai szolgáltatásra van szükség. Meg kell vizsgálni, hogy ezek a hazai szolgáltatások, szolgáltatók hogyan illeszkedhetnek a nemzetközi, illetve a roaming szolgáltatókkal. Aztán a szolgáltatások minőségére is rákérdeztek, meg arra, hogy milyen hosszú időbe telhet egy-egy SMS-nek a célba érkezése. A általánosságban a szolgáltatások minősége a roaming és a telekom piacokon Nos, ez olyasmi, amire a keret szabályozás vonatkozik, és gyakorlatilag az egyes országoknak lenne a dolga, hogy nyomon kövessék azt, hogy milyen minőségűek a szolgáltatások. És úgy gondolom, hogy itt, itt a magam részéről be is fejezném, hogyha esetleg kihagytam volna valamit, azért elnézést kérek, köszönöm szépen. Ja, dann ist Berek, Herr dran. Akkor a Berek jön. Köszönjük, hogy kisegít minket a kérdések megválaszolásával. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom nem ismételgetni azokat a válaszokat, amik már elhangzottak. Del Castillo asszony. Valóban. Nagyjából a bizottság és a perek egyetért a kérdésekben. Csak néhány kérdés van, amiben nem értünk egyet. Angolul azt mondjuk, <clears throat> hogy két közgazdász mindig három véleménnyel egyenlő, és akkor elnézést kérek a közgazdászoktól itt a teremben, de ami a roamingot illeti, a szakértőkre ez igaz. A problémák léteznek, és természetes, hogy a vélemények eltérnek a megoldásokat illetően. Négy kérdésre szeretnék kitérni, amelyekben a berek véleménye nagyon eltér a bizottságétól. Először is. A hatékonyságot illetően a szerkezetváltás és a szétkapcsolás esetében. A bizottság ezeket fő stratégiának tartja, mi nem mondjuk, hogy ez nem működik, a szétkapcsolás, de azért óvatosak vagyunk, hogy mekkora hatása lehet a gyakorlatban mind a fogyasztó viselkedésre, mind a versenyképességre. Ami a versenyképességet illeti, ebben mindenképpen hiszünk, csak nem tudjuk, hogy ezen a piacon a zejvék egyedi szerkezeti problémákkal mi lehet a hatás az intézkedéseknek. A második kérdés a kispiac, a kiskereskedelmi árak maximalizálását illetően. Úgy kell megállapítani őket, hogy azért profitot is termelhessenek a szolgáltatók. Ha, és a bizottság ezt gondolja, ösztönözni akarjuk az új belépőket, akkor a maximalizált um, árak azok uh, elég magasra kell, hogy törjenek, mert különben nem lehet stimulálni az új belépőket. És majd aztán lehet csökkenteni az árakat. Nem tudjuk, hogy milyen verseny várható, fenntartásaink vannak, több száz százalékos mars, hát ez az a mars, amiért ölni tudnának más szektorokban a vállalkozások, és talán mi azt gondoljuk, hogy kicsit lejjebb kellene nyomni ezeket a marsokat, hiszen megvédenénk a fogyasztókat akkor is, hogyha a versenyképesség nem úgy alakul, ahol akarjuk. Ami a maximumokkal való leszámolást illeti, valamikor ezt el kell végeznünk, hiszen a piacnak külső beavatkozás nélkül is szabályoznia kell önmagát. Csak hogy a bizottság azt mondja, 2016 a határidő. Persze előtte lesz egy tanulmány. Mi fordítva gondoljuk tartsuk meg a maximumot egész addig, amíg be nem bizonyítja a piac, hogy önműködő. Ez kis különbségnek látszik, de mégis nagyon fontos. Nagyon sajnálatos lenne, ha a maximalizált árakat eltörölnék, és aztán bebizonyosod, hogy a piac még nem élet képes önmagában, és megint megugranának az árak. A berek néhány hét múlva adatokat tesz közzé, és látjuk, hogy a nem szabályozott szolgáltatások területén mm, hát sajnálatos fejlemények is megfigyelhetők. Itt az euró alapú tarifák és az alternatív tarifák viszonyáról van szó. E, egyelőre úgy tűnik, hogy az alternatív tarifák meghaladják a szabályzott tarifákat. Ez egy probléma ezen a piacon. Végül. Fontaine úr említette, hogy Európán kívülre is ki kell terjesztenünk a roaming díjainak csökkentését. Persze ez már túl mutat a belső piacon. Mi azt gondoljuk, hogy a számla végértékét kell, hogy tudjuk, hogy ellenőrizzük. Legalábbis a szolgáltatóknak valahogy figyelmeztetnie kellene a felhasználókat, a fogyasztókat, hogy vigyázat, nagyon megugrott a számla. Ez nagyon értékes védelem lenne. Ezek azok a területek, amelyeken nem értünk egyet a bizottsággal. Aztán a specifikus kérdéseket illetően. A versenyt illetően. alkotás lehet folytatni az árak maximalizálására. Csak hogy azt hogy foglaljuk joganyagba, hogy versenyképesek maradjanak a cégek. Lehet, hogy az árak maximalizálódnak, de mégis verseny ez nem alakul ki. De a valóság az, hogy a kereskedelmi érteket, ha szolgálja, úgyis versenyeznek a cégek. Ha nem, akkor úgyse. Ezért mi a szétkapcsolást fenntartásokkal kezeljük. A decoupling a szélkapcsolás, hogyha a gazdasági értékek, érdekeket szolgálja, akkor meg fog történni. De a kérdés az, hogy ez valójában vonzóbb díjszabáshoz vezete. Ha nem, akkor úgyse lesz hatása a piacra. Adatforgalom díja. Rübich úr egyet érzek önnel a filmek letöltését illetően, de másról is szó van itt. Például már azt se engedheti meg igazából az embernek magának, hogy az okostelefonját bekapcsolja, ha külföldön van, mert azonnal letölt adatokat, még úgy is, hogy az ember nincs is tudatában ennek, és hatalmas számlák halmozódhatnak fel. Úgyhogy nem csak a filmekről van itt szó az adatforgalomban, hanem arról, hogy a nemzeti szinteket ez legyen, ezek legyenek az irányadók a roamingot illetően. Árak, költségek. Decemberben adatokat is közzétettünk. Hát, itt nyilván a költségelemzés folyni fog jövőben is, hiszen ezek néha a modellezés módszere elavult. De egyértelmű. hogy a hálózat fenntartása igazából ugyanannyiba kerül a roaming esetében, mint a szolgáltatások esetében. Úgyhogy még lehetne igencsak csökkenteni az árakat arra a szintre, mint a nemzeti árak. És ugyanakkor még a szolgáltatók profitot is termelhetnének. Kisebb országok, kisebb szolgáltatók. Igen, úgy tűnik, hogy a kisebb országokban, nem mindegyikben, de sokban a fogyasztók többet fizetnek, mint máshol, különösen az adatforgalom esetében. Ami a kisebb szolgáltatókat illeti. Alapvetően őket védi az új nagypiaci maximalizált díjszabás. Általában véve a nagy cégeknek nincs szükség erre a védelemre. A kicsiknek viszont igen, nincs meg ez a tárgyalási alapjuk. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán látom, hogy a nagykereskedelemben miért kellene, vagy mikor kellene az árakat maximalizálni. Nem tökéletes a nagykereskedelem, de reméljük, hogy még sokáig nem kell belenyúlnunk a szabályozásba. Sajnos én úgy épülök föl, hogy fogalmam sincs arról, hogy mi a helyzet a női táskákkal, de remélem, hogy a nem túl távoli jövőben olyan díszszabást tudunk ajánlani, amely európai. Mindegy, hogy hol van az ember Európában. És hát akkor a nőknek sem kell túl sok telefont hordozgatniuk. Lambert úr, nagy és kiskereskedelem. Mi azt gondoljuk, hogy egy versenyképes piacon a kiskereskedelem árai azt kellene, hogy tükrözzék, hogy mennyibe kerül a szolgáltatást előteremteni. Jelenleg abszolút nem így néz ki a helyzet. Szerkezetváltás. Nagyon sokat dolgoztunk tavaly ez ügyben. Megpróbáltunk olyan megoldást találni, hogy a kispiaci árakat maximalizálhassuk a kiskereskedelemben. Lehet részleges szerkezetváltás, részleges ármaximalizálás, de ami a választott szerkezetet illeti, mi úgy gondoljuk, könnyen kezelhető, olcsón fenntartható, és a kritikus tömeghez igazított szerkezetre van szükség. Néplerasszony, hogy a hálózatokhoz való hozzáférést megtagadják-e néha. Szerintem vannak olyan szolgáltatók, vagy vannak olyan cégek, amelyek szeretnének szolgáltatóvá válni, de nem tudnak. Igazából ez kereskedelmi kérdés, nem szabályzott a piaci belépés. Általában azért utasítják vissza, mert a kereskedelmi érdekeknek nem felel meg. Tehát ez nem egy szabályzott rendszer. Akit nem engednek be a piacra, azok nyilván azt gondolják, hogy úgysem megyünk el a berekhez, mert nem avatkozhatnak bele. Hát, remélem mindenre válaszolta, nem, akkor később szívesen megteszem. Köszönöm. Ja, ich darf mich ganz herzlich bedanken bei allen drei Gästen. Köszönöm szépen mind a három vendégnek, még akkor is, hogy ha az egyiköknek el kellett menni. <clears throat> Nagyon jó vita volt ez, jó, hogy egységesen kezeltük. Ami a roamingot illeti, majd később a részletekbe merülhetünk. Köszönöm. Igen, most mondták nekem, délután kicserélünk egy pontot. Egyszerűen arról van szó, hogy a négyes és a hatos pontot átcseréljük. Tehát csak azért ne kelljen várnunk, a hatossal kezdünk, és utána a négyes pont kerül a hatos helyére. Rendben, köszönöm, jó étvágyat, délután találkozunk.